Right, welcome everybody. We... Hölgyeim és uraim, üdvözlünk mindenkit! Kis késéssel ugyan, de hozzákezdhetünk a mai ülésnek, mindenki itt van, aki számít, és aki számít, az számol. Ehm, hétfő délelőtt, illetve délután sosem könnyű. A részvétel tekintetében mindig kihívásokkal küzdünk. One, two, three, four, yes. Um, may I have the adoption of the... Na de komolyra fordítva a szót, kezdjük talán a napi rendtervezet elfogadásával, nem látok ellenvetést. Az elnök közleményei következnek, emlékeztetnék mindenkit arra, holnap nem ebben a teremben vagyunk, hanem a plenáris ülésteremben, úgyhogy senki ne hagyja itt a dokumentumait, ha szüksége van még rájuk. A triológusokkal oldalú megbeszélésekkel kapcsolatban az európai eh, vállalkozói alappal kapcsolatban második trialógusra is sor került, június 12-én. Több kérdésben is előrelépés történt, a következő megbeszélés június 20-ára lett előirányozva. A CRD, CRR témában két újabb trialógusra került sor, június 13-14-én. Itt is komoly haladás sikerült elérni, többé-kevésbé sikerült a tőkekövetelmény irányelvvel kap kapcsolatos rendelkezéseket eh, véleges formába önteni, bár nyilván ezen a héten még vannak apróbb finomítani valók. A javadalmazás, a eh, banki ö, eh, csőd tervek témája például ezek közé tartozik, hogy hogyan fogjuk ezt az irányába becsatornázni, ezt majd valahogy a héten jövő héten kell kitalálnunk. A jelzálók kölcsön irányelvvel kapcsolatban az előadó, aki egyébként nincs itt, sugják a fülembe, tehát akkor erről most nem beszélünk, hanem majd később, amikor az előadó tiszteletét teszi. Van egy második oldal is. Okay, uh, I have to report, it would seem on an... Úgy tűnik, hogy el kell mondanom még azt is, hogy az emírben. Az EMEA rendeletben a jogásznyelvészek nyelvi módosításokat eszközöltek. Június 11-én ezt kiküldtük mindenkinek. A 216-os házszabály értelmében, ha nincs senkinek ellenvetése a szakbizottságban, a korrigendumot a parlament eh, elé terjesztjük a júliusi Strasbourg plenáris ülésen, és elfogadottnak tekintjük, eh, ha csak a politikai frakciók, vagy legalább 40 eh, képviselő nem kéri, hogy újra szavazásra bocsássuk az így módosított eh, jogszabályt. Azt mondják nekem, hogy el kell mondanom, hogy miről van szó. A 14-es cikkben és 45 es cikkben a 11 es cikkben második albekezdés azt mondja, hogy december 31-éig, azt hiszem, hogy itt a hónapot javították. The States. Um, oh, I see, and then in Article 85. A 85 per 3-ban pedig azt olvashatjuk, hogy az ESMA szeptember 30-áig, 2011. szeptember 30-áig nyújtanám be a vonatkozó dokumentumot. Így tehát következetesség érdekében módosították a szöveget. A 14 per 5-ös megfogalmazását veszi át a másik bekezdésben is. A 89-es cikkben pedig a változás a, pedig azt érinti, hogy a központi szerződéfelek és kereskedési adattárak milyen határidőt kell, hogy tartsanak, delegált aktusok formájában fogadja a szabályokat az Európai Bizottság. Csak a hatályba lépés időpontja változik, nem az a dátum, amikor elfogadja az Európai Bizottság ezeket a szabványokat vagy normákat, az nem kerül kihirdetésre. Tehát ez lett volna a nyelvi módosítás a jogásznyelvészektől. Végre tovább léphetünk a hármas pontra. Gazdasági párbeszéd Belgiummal eszmecsere Steven van Eckere, miniszterelnök helyettessel, a pénzügyekért és a fenntartható fejlődésért, valamint a közszolgálatért felelős miniszter úrral, akit üdvözlünk eh, körünkben, akinek meg is adom a szót, sajnálom, hogy végig kellett hallgatni az elnök közleményeit, de hát a parlamentben már csak ez a szokás. Parancsoljon, miniszter úr! Nem Elnök asszony, semmi gond, köszönöm. Elnök asszony, képviselő hölgyek és urak, örömmel fogadtam el a meghívást, mint az új belga pénzügyminiszter, hogy folytassuk az Európai Parlamenttel a dialógust, ami engem illet, e, tulajdonképpen az, által, az állandó e, gazdaság és monetáris bizottsággal fogunk együttműködni, amint tudják, a belga elnökség a hatos csomag tárgyalása során teljes mértékben támogatta az Európai Parlament szerepét. Egyébként ismerik a hazám hagyományait, nem kell külön mondanom, hogy a belga nemzet elkötelezetten támogatja a parlamentet, támogatjuk az eszméit ennek, úgyhogy én magam részéről nagyon szívesen vállalom a gazdasági párbeszéd elmélyítését hölgyeim és uraim, a jelen eh, környezet, környezetben úgy gondolom, hogy a belga gazdasági helyzet jobb volt, mint az eurozóna többik részén. Ahogy úgy számolta a belga nemzeti bank, hogy a válság előtt belga, Belgium GDP-je volt a legjelentősebb az egész eurozónában. E, e, hogyha megtekintik az első ábrát, a sorozatban majd meglátják, hogy az első néhány években Belgium növekedési rátája volt a legjelentősebb. Ennek számos oka van. Az egyik tény az, hogy Belgiumnak nagyon erősek a gazdasági fundamentumai. Hogyha megnézik a második diát, látják, hogy az európai állampolgárok, a belga állampolgárok megtakarítása a legjelentősebb egész eurozónán belül a GDP-nek a 200 százaléke. Ez több mint kétszerese az állami szektor eladósodottságának, ez egyébként Belgiumnak az egyik handicapje. Úgy gondoljuk, hogy a kompenzációt az állampolgárok igen jelentős megtakarítása tudta biztosítani. A Belgium a válság elleni harcban úgy gondolom megfelelő a reakciókat adott. Először is a bankszektor problémáit a kormány megfelelő módon kezelte, tehát a tovább terjesztés kockázata a belga gazdasága számára gyorsan keretek közé került aztán a legsötétebb időkben ugyancsak beléptek jogszabályok, ahol az átfedéseket sikerült kiküszöbölni, majd látják a következő ábrán, hogy ma az, a munkanélküliség szintje alacsonyabb, mint a válság előtt, tehát a gazdasági stabilizáló tényezők és az átmeneti foglalkoztatási programok úgy tűnik, hogy a, a foglalkoztatási adatokban egészen kedvező eredményeket produkáltak, legalábbis összevetve az eurozóna többi országaival. Még egy észrevételt hadd tegyek, hogyha a, az alkalmazott válságkezelési stratégiáról van szó. Azt mondanám, hogy elég okos volt az állami finanszírozási stratégia, a kormány megtérülési stratégiája eléggé limitált volt, ennél fogva a deficit nem kezdett növekedni. Belgium volt az egyik első európai ország, ahol a konszolidációs programot 2009-2010-re bevezették. Úgy gondolom, hogy ezt a stratégiát immár utólag okosnak, helytállónak minősíthetjük. A belga eladott, eladott, eladósodottsági index a többi e, eurozóna tagországgal szemben e, igen kedvező. Jelenleg ez 6,5 százalékot tesz ki. Tudjuk, hogy ez az érvelés ugye korlátozottan igaz, mert e, ugyanakkor ugye mondhatnák azt, hogy, hogy például nekem 39 fokos a lázam, de a szomszédom meg, meg 40. Tehát észre okosan kell élni ezekkel az érvekkel. De gondoljunk vissza a 90-es évekre, amikor Belgiumban körülbelül 70% volt a belga eladott, eladósodottság az eurozónán belül. Tehát ugye az eltelt években megközelítettük az európai átlagszintet, folytatjuk a küzdelmet, ha 60%-ot akarjuk minél jobban megközelíteni. Vannak ö, éllovasaink, nagyon jó teljesítményeink. Ezzel együtt ugye Belgium sem menekült meg a pénzügyi piacok figyelme elől. A pénzügyi piacokon a nyugtalanság három okból adódott. Először is magas volt az eladósodottság. A GDP 95%-ával Belgiumnak az eurózónában a harmadik helye van. Második, a pénzügyi szektor kitettsége. 2011-ben Belgiumnak és Franciaországnak interveniálni kellett annak érdekében, hogy megmentsék a Dexia pénzügyi céget, és a piacok kedvezőtlenül ítélték meg az állami eladósodottság szintjét is. is. A harmadik tény, hogy nem volt egy teljesen operatív kormány, egyfajta ügyvezető, ügyvívő kormány működött. A szükség, szükséges parlamenti többség birtokában tovább tudtak ugyan lépni, de a belga lakosság, a nyilvánosság nem kapott elég megnyugtatást. Sikeres volt a soros belga elnökség, tehát a nemzetközi kötelezettségeinknek eleget tudtunk ugyan tenni, de azért volt némi nyugtalanság, e, legalábbis a, a kormány stabilitásával kapcsolatban. 2011. E, novemberében kulminált a helyzet, Oli Rén e, biztos tájékoztatott bennünket, hogy az első naptól kezdve hatályba helyezi a hatos csomagot, ez egy fokkal lejjebb vitt bennünket, az adósság 6%-ra alakult, tehát azonnal lépnünk kellett. 2011. december 6-án elfogadtunk egy három pilléres stratégiát, amikor az állami reformról beszélünk, ez az egyik pillér, akkor a gazdasági és pénzügyi segítséget próbáltunk megszervezni, hogy biztosítsuk a gazdasági fejlődést. Biztos vagyok abban, hogy az állami reform a föderáció és a régiók számára ugyanolyan fontos, mint, illetve leg, leginkább legfontosabb a, a, az állampolgárok számára lesz. Az, az a választói e, zsargonban létezik egy BHV e, betűszó, ezt mindenki ismeri, e, azonban gyakorlatilag azt jelentette, hogy 500 napra volt szükség, mielőtt egy működőképes kormány meg tudott alakulni. Fontos, hogy a szakpolitikákat a regionális sajátosságokhoz szabjuk. A regionális pénzügyi jogszabály a jövőben ki fogja mondani, hogy a régiók több fiskális autonómiát kapnak. A második a strukturális reform, ez elsődlegesen a foglalkoztatás szintjét akarja eh, növelni, ami európai szinten elég alacsony. Eh, ezen kívül eh, két évvel akarjuk növelni azt az életkort, amikor ki lehet lépni a munkaerő piacról. Vannak különféle programjaink, például a korai nyugdíjba vonulás, előnyugdíj, illetve <clears throat> a, a korkedvezményes nyugdíj. Harmadik pillérünk a több éves e, államköltségvetési költségvetési terv. Ez a költségvetési reformra épít. A 2012-ben 2,8-re akarjuk csökkenteni e, a deficitet. 2011-ben 3,7% volt ez az arányszám. A kiosztott dokumentumban ez e, más adatként szerepel, de 2011-ben 3,7 e, e, volt az adósság szintje, 2,7%-ot tervezünk most, a jövőre pedig elérjük az egyensúlyi helyzetet a hatos csomag figyelembe veszi a nemzetközi intézmények ajánlásait 2014-ben a konszolidációnak az 53%-a már költség alapú lesz. Ez azt jelenti, hogy a, a tőkének és a környezetvédelmi tevékenységnek az adóztatását enyhíteni fogjuk. A középtávú stratégia egészen jó fogadtatásra talált, úgy ítélték meg, és az európai intézmények is, hogy ezek megfelelő irányba tett lépések. E, egyébként Belgium a hat ajánlásból ötöt már átültetett a gyakorlatban. E, például a kamatszintek 2 százalék e, ponttal csökkentek 5 százalékról. A német adósság majdnem felére csökkent. Azt hiszem nem kell külön elmondanom, hogy ez nagyon jó újság, legalábbis a költségvetésünk szempontjából. De hát korai még az öröm, mert hiszen e, arra törekszünk, e, hogy megtartani tudjuk a 2,8%-os célt, hiány célt 2012-re. Mindenképpen elkötelezetten együtt dolgozunk Oli Rénnel és szolgálataival, januárban és márciusban a kormány további költségvetési intézkedéseket foganatosított. Júliusban egy új költségvetési ellenőrzési mechanizmust akarunk beindítani. A belga nemzeti bank jelentése jó hír volt. Ugye azt mondták, hogy idén mínusz 1 százalék növekedésről plusz 0,6%-ra fog növekedni a, a gazdaság. Természetesen nagyon fontos a hosszú táv, ez e, e, különösen fontos, hogy az egyensúly hiány e, szűnjön meg, belső és külső versenyképességünket javítanunk kell, hát az államadóság és a külső versenyképesség e, olyan dolgok, amelyekre E, fenntartható és folyamatos szakpolitikai e, hátteret kell kidolgoznunk. Vannak nyilván e, nemzetközi, illetve európai problémák. A kormány elkötelezett abban, hogy továbbra is beruházzon a 2000, Európa 2020 stratégiába. Milyen tanulságokat lehet levonni a belga példából, európai kormányzás szempontjából. Először is, legalábbis az én hazámban a hatos csomag alapján szorosabb lett a költségvetés ellenőrzése, illetve odafigyelünk, hogy a költségvetési céljak, célok megvalósuljanak. Ugye minden egyes tagállam szorosan kapcsolódik a másikhoz, tehát ha valahol megszűnik az egyensúly, az összes többi ország megszenvedi ezt. Belgiumban. Ezt sokkal keményebben éreztük talán, mint máshol. Ezért támogattuk a hatos csomagot, illetve az európai szemeszternek a gondolatát. Ezeket igazából nem kötöttségnek, hanem ösztönzésnek éljük meg. A, a fordított minőségi többség elve működik egyértelműen javult a helyzet ahhoz képest, mint ami a múltban van, hogy a tanács menet közben megvált, meg tudott változtatni szabályokat. A stabilitás és növekedési paktumnak ez egy pozitívuma, hiszen most még fontosabb az, hogy valamennyi érintett tagállam a paktumnak az karjai között érezhesse magát. Az utolsó belga tanulság, amiről még szót ejtenék, a következőről van szó. Úgy gondolom, hogy az egészséges gazdasági fundamentumok, eh, a csökkenő eladósodottság és a jó is, eh, az államháztartási stratégia segített Belgiumnak kikerülni a gödörből. Ez a gazdasági hozzáállás Eh, segít ahhoz, hogy a túlzott adóssággal eh, kapcsolatos eljárás is eh, megszűnhessen. Végezetül pedig csak azt szeretném elmondani, hogy Európában még nem ért véget az a válság, amely 2008 óta megrengette az egész kontinens alapjait. Azonban azt is el kell mondanunk, hogy ilyen előrehaladást még sosem értünk el. A hatos csomag, a, a tűzvédő falak és hasonlók, ahogy von Rompuy mondja, a, tulajdonképpen a pénzügy területén lépett igazán előre Európa. A múlt héten az ESM-ről beszéltünk. Akkor Monnet idézném, aki azt mondta, hogy az emberek csak akkor fogadják el a szükségszerűséget, hogyha ez válsággal párosul. Úgyhogy most ö, számos ö, téma ö, van az asztalon, ezekről beszélnünk kell. E, bankuniót kell létrehoznunk, új gazdasági e, együttműködést kell megvalósítanunk. Én úgy gondolom, hogy e, a sorsunk sokkal jobban összefonódott egész Európával, mint valaha is eddig. Ezzel befejezem, köszönöm, várom a kérdéseiket, észrevételeiket, és köszönöm a figyelmüket. We're just attending to the important Köszönöm, elnézést, de éppen kávézunk, ez is fontos ügy, még ha nem is annyira, mint az euróválság. Uh, köszönjük ezt a bevezetőt, miniszter úr, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Emlékeztetnénk mindenkit arra, hogy a gazdasági párbeszéd, amelyet az európai szemeszter részeként hoztunk létre, nagyon ragaszkodtunk ehhez. A tárgyalások során, amikor a hatos csomagról tárgyaltunk, úgy érezzük, hogy ez az átláthatóságnak nagyon fontos része és a gazdasági kormányzásnak is, amely szívünkhez oly közel álló kérdés. Most pedig a frakciók hozzászólói következnek. Azt javaslom, hogy kezdjük a szocialista frakcióval. Sayed Al-Kaud. Traoui. Voorzitter, bedankt ook uh, meneer de vice-eerste minister voor uw inleiding en uh, voor het feit dat u hier. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönjük szépen a bevezetőjét. Nagyon tanulságos és szükséges is volt mindez számunkra. Először is a bizottság ajánlásából szeretnék kiindulni, amelyet közzé tettek. És hogyha ezt az ajánlást átolvassuk, tehát a Belgiumhoz címzett ajánlást, akkor itt felmerül számos pont, azonban a hang nem kisé lágyabbá vált. Osztja ön ezt az elemzésünket, ezt az észrevételünket. Ez azért van, mert Belgium sikeresebb, mint a többi ország. Ön utalt erre némileg a beszámolójában. És ami a kritikát illeti, mi a vélemény ezzel az ajánlással kapcsolatosan? A bizottság mindenképpen meg kellene, hogy vizsgálja ezt az ajánlást. Azonban az a kérdés, hogy hogyan kerül majd az ajánlás végrehajtásra, ez az igazán érdekes kérdés. Ön hon, hogyan látja ezt? Úgy tűnik, hogy a bizottság dolgozik ezen. Azonban az én pártom és más pártok is a vásárlóerőt látják nagyon fontos elemnek, és itt valójában a versenyképesség javítása a lényeg. Az inflációt úgy lehet leküzdeni, hogyha az árakat kordában tartjuk. A kulcs szó itt az energiaárak kérdése. Természetesen az innováción dolgozva, az élethosszígtartó tanuláson dolgozva is lehet javítani a versenyképességet. És aztán még egy további pont. Mekkora rugalmasságot biztosítanak egyáltalán még a tagállamoknak, illetve hogyan látja ön kormány tagként és pénzügy minisztériumként a bizottság ajánlásainak végrehajtását mennyire sürgető ez. És aztán néhány konkrét pont a bizottság ajánlásában ragaszkodik a nyugdíjkorhatár emeléséhez. Belgiumban ez nem mindennapos téma. Az a benyomásom, hogy nagyon sok erőfeszítést tesznek nálunk, az nyugdíjkorhatár emelésére. Itt mindenképpen számadatokat kellene meghatározni, határokat kitűzni. Ön hogyan látja ezt, és hogyan fejlődik ez a folyamat a világban? mindezek jelzést jelentenének, amelyek a helyes irányba mutatnak. És egy második pont még, amelyet én kedvezőnek ítélek, még pedig az a felhívás, hogy a munkára nehezedő terheket Belgiumban ezeket úgy kellene átalakítani, hogy ezekből környezetvédelmi adót kellene létrehozni. Tehát itt például a környezetvédelemmel összefüggő ágazatokban, és különösen a közlekedési ágazatban kellene erőteljesebb adót kialakítani, illetve ezeket az ágazatokat kellene jobban megterhelni egy ilyen adóval. Ami pedig a mini fellendülési tervet illeti, már tartalmazza ez a bizonyos terv azt, hogy a terhek, az adóterhek máshogyan lesznek majd elosztva és a 2013-as költségvetésben szerepele ez, hiszen önök ezt júliusra jelentették be. Vannak-e tehát már olyan intézkedések, amelyek ebbe az irányba mutatnak? És egy utolsó kérdés, a szövegben vagy szövegekben látom, hogy még mindig vannak adolga, aggodalmak a belga bankok tőke helyzetét illetően, ezt erősíteni kellene, de itt ez nem az állam feladata, hogy itt beavatkozzon. Ön is így látja ezt? Ez egy fontos potenciális probléma a belgák számára. A hatalmas garanciák nyújtása a Dexia bank számára, és ez még sokba kerülhet, hogyha az euróválságot nem sikerül leküzdeni. Hogyan látja tehát ön, mennyire teherbíró a belga állam, hogy egy ilyenfajta súlyos válságot le tudjon küzdeni? És vannak itt párhuzamok azt illetően, ami a spanyol bankokkal történt. Szükség van-e tehát európai szolidaritási mechanizmusra más euróövezetbeli országok vonatkozásában is, vagy bankok közötti szolidaritási mechanizmus alakulhatna ki? Ez néhány megválaszolandó kérdés, illetve gondolat. Uh, Talán ez a legegyszerűbb. Mondhatom angolul, vagy mondhatom Hollandul is. Kek, uh, eh, Csodálatos, hogy hollandul is válaszolhatok a kérdésekre. Ennek ez mindig öröm számomra. Belgium jó néhány feltételt teljesít, emiatt az optimistább hang nem, ebben igaza van. Hogyha elolvassák ezt a véleményt, akkor láthatják, hogy az Európai Bizottság hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy a deficitet csökkentsük, a hang nem nagyon eltér a korábbitól illetve az olyan jelentések hangnemétel, amelyek azon országokra készültek, amelyek nem tettek semmit. Az üzenete mögött egyértelmű, nincs választási lehetőségünk, ezt az új politikát kell követni mindenkinek. Hat hónapja lépett kormányra, lépett hivatalba az új kormány. Pály pár látszott intézkedés e, mit sem ér, folytatni kell ezt a politikát, tehát a hang nem javult, pozitívabb lett, ez ösztönzőleg hat ránk. Pár hónap alatt ezt a problémát nem lehet megoldani, hosszú út áll még előttünk. A célok meghatározása terén a bizottság is elismeri, hogy Nemzeti szinten komoly előrelépés történt, ugyanakkor minden nemzetközi szereplőnek figyelme kell venni az Európai Bizottság ajánlásait. Nekünk azonban azt kell keresnünk, hogy merre tovább. Nem szó szerint kell értelmezni az Európai Bizottság iránymutatásait, nagy a különbség tehát a a szuverenitásunk azt jelenti, hogy az iránymutatás irányában, de nem szó szerint követve a bizottság javaslatait kell eljárnunk. Tehát ők megszabják az irányt, de a pontos utat nekünk kell kiválasztanunk. Az Európai Bizottság ajánlásai tehát tulajdonképpen figyelmeztetnek a deficit veszélyére. Ami a nyugdíjkorhatár felemelését illeti, nem a norvég mintát követjük, amely automatikusan igazítja a várható tartamhoz az a nyugdíjkorhatárt, tehát a demográfiai görbét követi. Mi itt Belgiumban megpróbáljuk a, nem a kötelező, hanem a valódi nyugdíjkorhatárt próbáljuk módosítani. Ami a munkaerő költségeket illeti, rámutatnék ezen a ponton, hogy a 13 milliárdból, amelyet tavaly december óta a tavaly márciusi költségvetési csomaggal együtt felhasználtunk erre a célra. Szerintem igencsak megfelelő válasz a bizottság ajánlásaira. Láthatjuk ugyanis, hogy a munkaerő egységköltsége nem emelkedett, és mivel a GDP 3%-át ról beszélünk, ami többi országhoz képest nem is olyan sok. Amikor tehát adóintézkedésekről beszélünk, akkor a gépjárműadóval kapcsolatban tettünk intézkedéseket, ugyanakkor a munkaerő egység költségét nem tudjuk anélkül radikálisan csökkenteni, hogy ezt máshonnan ne pótolnánk. Így tehát megpróbálunk úgy bevételekhez jutni, hogy ennek semmi köze ne legyen a munkaerőköltségekhez. Önök arról beszélnek, hogy stimulálni kell a gazdaságot, én pedig inkább növekedési csomagról beszélnék. Nyílt gazdaságról révén szó, mert azt kell megtanulnunk, hogy eh, hogyan használjuk ki ebben rejlő előnyeinket. Mi például komoly ösztönzőcsomag nélkül próbáltuk meg túlélni a válság megrázkódtatásait, ez segít itt is nekünk a júliusi növekedési és versenyképességi csomagban a költségvetési ortodoxia kell, hogy megjelenjen, de hogy azt egyértelműen kifejtettem már, a cégeknek annál jobb a, eh, a, nagyobb ajándékot nem is adhatnánk, mint amit megtettünk 7-8%-ról 3%-ra csökkentettünk a társ, a, ezt a vonatkozó társadalmi kulcsot. A pénzügyi ágazat most már azt teszi, amit Európa szerte kell tennie, ami nem más, mint hogy a e, megszilárdítja a tőke alapokat. Szerintem nem fel összehasonlítani minket más európai országokkal, Almónia biztos úrral együttműködve mindent megteszünk annak érdekében, ugyanis, hogy a pénzügyi ágazat amely az évek során a megagazdasági egyik motorja volt, újra elfoglalhassa az őt megillető helyet, megfelelő tőke alapokkal és az önök által elfogadott európai szabályokkal megfelelően. Köszönöm. Köszönjük. Szilvi következik. Thank you, Sharon. Merci, Monsieur le Ministre, d'être euh, parmi nous. Köszönöm, miniszter úr, hogy ellátogatott körünkbe a mi hibánk is, hogy ön itt van, hiszen a hatos csomag révén szorgalmaztuk ezt a párbeszédet. Nem vagyok belga, és jó alkalomnak találom, hogy itt nem csupán nemzeti tétekről van szó, hanem megnézzük ezen összefüggéseket európai szinten is. Ami a makroökonomiai területet illeti, illetve a hatos csomag újításait, itt két irányba mozdulunk el. Az egyik az, hogy hogyan kíván válaszolni a bizottság kérdésére ezen a területen, hiszen számomra úgy tűnik, hogy a makroekonomiai egyensúlytalanság még súlyosabb, mint a költségvetés egyensúlytalanság jelenleg az euróövezetben. Egyre nagyobb a különbség a tagállamok között így nagyon nehéz egy közös monetáris politikát kialakítani. És itt van a másik kérdés, amit ön is kiemelt, Belgium nagyon konstruktív közösségi szerepet játszik. Az ECOFIN tanácson belül hogyan kívánja azt elérni, hogy kölcsönös ellenőrzést alakítsanak ki, amely nem intruzív, de kötelezőbb jellegű, hogyan tudja elérni, hogy a jövőben eleget foglalkozunk a többi ország helyzetével, hogy segíteni tudjuk őket a fejlődés útján, még pedig a jó irányban. Köszönöm. Úgy vélem, hogy nagyon érdekes ez a kérdés. Egy olyan ponttal kezdeném, amely talán nem a legfontosabb, de mégis szeretnék ragaszkodni ahhoz a tényhez, hogy az ECOFIN-en belüli párbeszéd valamint az Európai Parlamenttel folytatott párbeszéd és az összes érdekelt félel való párbeszéd a mi kapacitásunktól függ, mégpedig egy példával világítanám ezt meg, még van tennivalónk ugyanis. A bizottság jelentését megvizsgálva probléma Belgium szemmel a magáneladósodottság, Országunk ugyan nagyon gazdag, de az állami hatóságok eléggé elszegényedettek. Nos, ez... Un pays a toujours connu des centres de coordination. Cégen belül kölcsönök esetéhez kapcsolódik, és itt felvetődik az a kérdés, hogy nem ugyanaz a számadatokkal és statisztikákkal rendelkezzünk más országok vonatkozásában. Tehát önnek igaza van, de nézzük meg a lábjegyzetet is. Tehát, hogyha foglalkozni akarunk egy párbeszéddel, amely lehetővé teszi, hogy minden érdeket megtalálja ebben az igazát, akkor egy megfelelő statisztikai sémára van szükség, amely megbízható, és lehetővé teszi, hogy ne lehessen különféle értelmezések mögé rejtőzni az adatokat illetően egyetértek ezzel a politikai kommenterről, és fontosnak is tartom ezt. Aztán ott van az a kérdés, hogy melyik témákkal kell a legtöbbet foglalkozni. Nos, volt külügyi miniszterként és külkereskedelmi miniszterként elmondhatom, hogy Belgium az elmúltatás során 15%-át veszítette el piaci részesedésének a nemzetközi piacon ahogyan ez más országok esetében is megtörtént, 15-17 százalék, vagy 14 százalék, tehát mindenki ugyan ezen a problémán, problémával szembesült. Itt sokkal ambiciózusabb, ösztönzőbb stratégiára van szükség, itt nem arról van szó, hogy hogyan költsük el a pénzünket, hanem arról, hogy hogyan hozzuk a vállalkozásainkat olyan helyzetbe, hogy képesek legyenek learatni a növekedés gyümölcseit, ahol a növekedés bekövetkezett. Belső piacon vagyunk, ez is nagyon fontos, de erős pozícióra van szükség a növekvő világpiacon is. Ami pedig engem illet a makroökonomiai egyensúlytalanságokat illetően a ez a jelentés inkább kedvező Belgium számára. Továbbra is foglalkozunk azokkal a témákkal, amelyeket eh, Elkadraúj úr is felvetett az indexációs rendszert illetően, de hogyha megnézzük a bér versenyképességet és összevetjük a három szomszédos országgal, Hollandiával, Franciaországgal, Nos, hozzájuk képest nem veszítettünk versenyképességünkből, ők nem ismerik az indexáció rendszerét, mi ezt alkalmazzuk, és a versenyképességünk nem szenvedett kárt emiatt. Mindannyian veszítettünk viszont az EU-n kívüli gazdaságokhoz képest. És ami engem illet, talán ez az egyik legfontosabb téma, a költségek, illetve a produktivitás szintjén. Tehát meg kell nézni, hogy bizonyos számú reformmal a versenyképességi kapacitásainkat lehet -e erősíteni. Köszönöm szépen. Philip Lamberts a következő. Elnök asszony, köszönöm a szót. üdvözlöm itt Brüsszelben, miniszter úr, inkább franciában folytat, francia folytatom az az anyanyelven. Ja. Most Belgium egy olyan ország, amely ö, rendszer szintű pénzügyi intézményeket tartalmaz. Számos nagy pénzintézetünk van, a kisország vagyunk, és azt láthattuk ennek a kihatását a pénzügyi válság kezdetén garanciákról van itt szó, a, tiz, a GDP 15%-a arányában, egyetlen egy pénzintézet irányában. Kérdés, hogy ez felelősségteljes magatartás volt a Belgium részéről, vagy sem. Minden esetre Belgium veszélybe került, amiatt, hogy nem megfelelően kezelték, irányították a nagy bankcsoportokat. A kérdésem a következő Belgium a tanács része, most tárgyalunk az irányelvről, amely kötelező szabályokat fogalmaz meg a bankok számára. Megállapítottam, hogy a, bank, a parlament egy ambiciózusabb álláspont után a saját források, az likviditás, a bérezés, a válság megoldása és a többi tárgyában több hetet tárgyalunk a tanácsal, amely nem ö, lép előre nagyon hanyag magatartást tanúsítanak, és a Belgium álláspontját, illetően a tanácson belül mm, most jelenleg például Nagy-Britannia magasabb követelmények mellett foglalást, ami a Bázel 3-at illeti, mint amit a bizottság javasolt, és önök pedig azt mondják, hogy ne legyenek nagy hullámok, ne hozzunk nagy változásokat, és csak minimum változásokat vezessünk be válasz. El kell mondani, hogy én mindig is el is elkerülöm az olyan mondatokat, ahol Belgium és a kis szó, kis szó egy mondatban szerepel. Én mindig a szerény méretű országról beszélek. Tehát ne használjuk azt a szót, hogy kicsi egy ilyen ország vonatkozásában, mint a miénk. Most, ami a vitát illeti, hogy gyakran nagyobb ambícióra lenne szükség, illetve itt nagyobb az ambíció a parlamenten belül, mint máshol. Azt hiszem, hogy ez az Európai Parlament szerepe, hogy legyen ambiciózus. Nos, ennek előre bocsájtásával nem vagyok benne biztos, hogy az, hogy egy olyan dolgot érjünk el, amely lehetővé teszi, tehát nem a diskurzusok szintjén, hanem valóban elérjünk egy egyetértési szintet, amely lehetővé teszi az előrelépést. Azt hiszem, hogy ez is lehet egyfajta ambíció Lambert úr, itt nincs egyenrangúság a parlamentben. Válasz, persze ez nagyon jó, és gratulálok is hozzá, de el kell mondanom, hogy a tanácsban más játékszabályok uralkodnak, tehát amikor a pénzügyágazat reformjáról van szó, akkor mindig a kis kockázatokra is figyelemmel kell lenni, ami a delokalizációt illeti, tehát politikai jellegű magatartást kell tanúsítanunk. Tehát az a cél, hogy a lehető legnagyobb támogatást érjük el, és ön tudja is, Lamberts úr, mi ambiciózusok vagyunk, és nem vagyunk elég ö, felelősségteljesek politikailag? Önök viszont fordítva válasz. Én nem mondanám ezt. Önök is politikailag felelősségteljesek, mi is azok vagyunk, de a tanács szintjén ö, az, hogy mi meg kell, hogy próbáljunk egy közös alapot találni, amely lehetővé teszi. Ach, Sie tun so, als wären Sie etwas Besseres. Karasz úr, igen, mi is sokan azt mondják, hogy nem vagyunk annyira komolyak, nem olyan komolyan cselekszünk, mint önök. Ja, nem tudom, lehet, hogy nem jól fejeztem ki magamat, de nem értem az önök reakcióját. English first. Engedjék meg, hogy először angolul válaszoljak. Megpróbáltam elmagyarázni valamit. Ez nem minőségi ítélet az Európai Parlament felé, hogy ez most többé vagy kevésbé nagyra látó vagy ambíciózus vagy nem megfelelően foglalkozik az itt elhangzott kérdésekkel. Csupán arról van szó, hogy más a logika az Európai Parlamentnél, és más a logika az Európa Tanácsnál. Ugye tudjuk, hogy más és más szerepek vannak, ez nem kritika. A pénzügyi reformnál egyértelmű, hogy keresni kell valamit, ami a különféle vízióval rendelkező tagállam számára is egyenlő talajt jelent, egyenlő pályát. Ez egy, egy kritikus fontosságú dolog. Egy olyan ö, ö, döntést kell megalkotnunk, ö, amely jelentős számú ország esetében is vagy egyhangúságon alapszik, vagy többségen ö, alapszik. Ami, ami bennünket, belgákat illeti, ami kormány egyességünkben amikor az újonnan eh, hivatalba került kormány eh, eh, hivatalba lépett, szóba került a pénzügyi tranzakciós adó kérdése, mit támogatjuk. Tehát a megvalósítás azon múlik, hogy vajon támogat-e bennünket megfelelő számú másik ország. Ugye ez, ez a hozzáállás. Talán ez megmagyarázza azt, hogy más úton is el lehet érni a célt. Nem tudom, hogy választottam e már az önök kérdésére. Lambert úr, Belgium nem elég erős javaslatokkal áll elő, ugyan 10-20-30 évvel ezelőtt úgy érzem, hogy sokkal erősebb javaslataink voltak, mint ma. Miniszter úr, talán még a hanyag szó alkalmazásával kapcsolatban nem vagyok feltétlenül, nem értek egyet feltétlenül azzal, hogy ezt a szót használjuk. Jó magam a tanácson belül javasoltam egy módosítás elfogadását, amely azt hiszem, hogy a parlamentből is származik. A parlament azt mondta, hogy ami az exporthiteleket illeti, el kell érni azt, hogy ezen hitelek súlyozása nem száz százalékban nehezedjék a liquidity rules-ra. Tehát amíg az önök belga minisztere beavatkozott, addig ez nem volt elfogadott. Tehát az, hogy 100%-kal csökkentsük az exporthiteleket 5 év alatt, és azt hiszem, hogy ezt illetően nem voltunk hanyagok. Amit el akartunk kérni, hogy módosítsuk a szabályokat, és jobban biztosítsuk, hogy a szabályok a reálgazdaságot támogassák tudván, ismervén export kapacitásunk fontosságát, amely nagyon fontos a vállalataink számára. Nagyon büszke vagyok arra, hogy megvédelmeztem ezt a témát. Ez szintén bele illeszkedik a parlament által védelmezett logikába, és hogy ez egy olyan példa, ahol a tanács nem akart olyan messze menni, a tanács nem akart olyan messze menni, mint a parlament ezért önök hanyag, hanyagabbak? Most nem hiszem. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy belementek a részletekbe is. És hogyha ugye most éppen nem is önök a soros elnökök, de jó, hogy érintették a témát. Nagyon jó ez, és reméljük, hogy továbbra is segítenek bennünket a parlament törekvéseinek megvalósításában a következő tőkén epik. Eh, ten eerste wil ik u van harte welkom heten namens de Bel. Van Ecker úr. Először is hadd kezdjem azzal, hogy szívesen üdvözlöm önt és önöket a belga, a parlamenti frakciónk nevében a belga versenyképességről beszélt, és számokat is mondott. Szerintem a legfőbb eszközünk nem más, mint a földrajzi elhelyezkedésünk. A földrajzi helyzetünkre építkezni kellene, nem csak a saját gazdaságunk, de az európai gazdaság vonatkozásában is. Ahogy hallgattam önt, úgy tűnt, mintha néhány problémát a szőnyeg alá próbált volna söpörni Gondolok itt például visszafelé olyasmikre, mint a Dexia kérdése, hiszen a Dexia továbbra is igen komoly nehézségekkel küzd. Dehan úr a jelenlegi vezetője volt kollégánk, és a, a belga gazdaságnak ott jelentős kötelezettségei vannak. Kérdést szeretnék intézni önhöz a nemzeti a bizottság nemzeti ajánlásaival kapcsolatban. Hogyha elolvassa ezeket az ajánlásokat, vannak két visszatérő ö, témák. Például indexálás, a bérek indexálása, erről már szó volt. A, a, a munkanélküliség kérdése, valamint a munkaerőpiaci részvétel hatása az ország gazdaságára. Mind ezeknek E, egy közös oka van, nevezetesen a szakszervezetek által játszott erős e, szerep. Tehát megfogalmaznám a kérdésemet. Illetve meg is fogalmaztam, de nem kaptam rá választ. Hogyha a gazdasági struktúrákat akarnak reformálni, gondoljanak tíz, óra, tíz évvel ezelőtti Németországra. Ugye tíz évvel ezelőtt Németország elég e, válságos helyzetben volt, de Schröder kancellár akkoriban keresztül verte a reformokat. A kérdés, hogy a belga szakszervezetek, illetve hát a francia hajkú szakszervezetek elsősorban nem annyira a holland vagy a flamandok, az ACV elnevezésű szakszervezetre gondolok, itt nem tudom, hogy foglalkoznak-e a témával, vagy sem. Az európai országokban számos sztrájk van, ez Belgiumban is elég gyakori, ezek nem jók a számunkra, ami feltűnik itt nekem, az, hogy a nemzeti ajánlásokban ugye általánosan ilyen közvetett módon hivatkoznak a, szá, a, a szakszervezetekre. Tehát az a kérdés, hogy hogyan tudjuk magunk mellé állítani a szakszervezeteket a strukturális eh, reformok ügyében. Korrektis. Epping úr al lang in de tuin en die zijn al op weg naar de dierentuin. Ik denk dat u... Eh, úgy érzem, eh, eh, hogy ez egy, ez egy kicsit már idejét múlt probléma. Ne felejtsük el, hogy idén július 1-től csökkenni fognak a munkanélküli juttatások. Aztán azon is érdemes eltűnődni, hogy a munkanélküliek esetében elvárható, hogy akár 60 kilométert is utazhatnak, hogyha felajánlanak nekik egy elfogadható állást. A múltban ez nem így volt. Úgyhogy tettünk mi intézkedéseket, például emeljük az általános nyugdíjba vonulási életkort, és nyilván vannak olyan erőfeszítéseink is, Eh, hogy ösztönözzük a hosszú, hosszú távú munkanélkülieket, hogy, eh, hogy vállaljanak munkát, számaik a hosszú távon eh, mutassanak csökkenést. Egyébként a minisztertársam azt mondta, hogy az európai intézmények által megütött hang az nem teljesen helyén való. Arra kérem önöket, hogy már korábban is mondtam, eh, hogy a probléma nem olyan, amit hat hónap alatt felgöngyölítünk. Ugye itt rengeteg problémáról van szó, itt hosszú távon kell gondolkodni. Tehát, eh, eh, hogyha azt mondja, hogy a szőnyeg alá söpörgetjük a problémákat, akkor ez egyáltalán nem igaz. Az elefánt a porcelánboltban példával élt nem igaz. Belgium elindult az útján, és megfelelő lépéseket tesz. A belga intézkedések a belgáknak a javát szolgálják. Ezt azért tesszük, mert ez a válságba kivezető, hogy úgy mondjam, menekülő útunk, kivezető stratégiánk. Ezt hat hónap alatt hoztuk létre. Elnök, köszönöm. Jürgen vannak a felszólalók között mások is, de hogyha egy, egy percet kér a GUE, akkor megadja meg a szót. Igen? Philip de Becker, Pervans is itt van. Nem tudom, van-e még további jelentkezünk? Nem látok többet. Jürgen. Köszönöm, Sharon. Möchte auch nochmal auf die Nos, még egyszer rátérnék az indexeles kérdésére, némileg más a nézőpontom ezt illetően, mint hogy Epping kollégámnak. Azt hiszem, hogy az indexeles munkavállalói szempontból üdvözlendő, ez nem kérdés. A munkavállalók ezt pozitívan értékelik, azonban ennek van egy politikai jelentősége is hiszen ez egy nagyon hatékony eszköz a szegénység leküzdésére, elkerülésére, ez pedig az Európai Unió célja. Tehát, hogyha önt felszólítják arra, hogy ezt az eszköztárat reformálja meg, akkor érdekelne, hogy hogyan akarja ezt végrehajtani, anélkül, hogy ezeket a pozitív szempontokat feladná, és természetesen az erősíti a belső vásárlóerőt is. A bizottság Németország felé egy olyan ajánlást adott le, hogy a béreket a produktivitás fejlődéséhez igazítsák, hogy a belső vásárlói erőt erősítsék. Nos, kicsit meglep ez az ajánlás, és kérdésem, hogy hogyan akarja ezt kezelni. A második kérdés az adósságra vonatkozik, adózásra vonatkozik. A direktről az indirekt adózásra kellene az adózást elhelyezni, ez szerepel az ajánlásban. Most itt az alacsony jövedelmű emberek sokkal erősebben megterhelődnének adózási szempontból, mint azok, akiknek magas a jövedelmük, és ez ellentmond annak a logikának, hogy az erő, magasabb jövedelműeknek erősebben kellene részesedniük az állam finanszírozásából. És még egy dolog, megnéztem a statisztikákat, és itt az áll, hogy Belgium némileg az EU átlag fölötti eladósodottsággal rendelkezik, ez nem olyan drámai jellegű, azonban másrésztről Belgiumban nagyon magas magánvagyonok vannak, sőt, itt van a háztartásonkénti legmagasabb jövedelem, legmagasabb vagyon, és éppen ezért felvetődik a kérdés, hogy nem lenne észszerű egy vagyonadót bevezetni, és akkor így a deficiteket le lehetne építeni. Ez lenne a két kérdésem önhöz. Köszönöm. Ja, ich möchte versuchen. Megpróbálok angolul válaszolni önnek. Értem önt, de nem beszélek olyan jól németül. Indexations, uh, the indexation system. Um... Lássuk először az indexálási rendszert. <clears throat> Való igaz, hogyha jól megvizsgáljuk a helyzetet, akkor a többi gazdasághoz képest igencsak alacsony a ez a szint, ahol jobb a helyzet. A szegényebb munkavállalók aránya viszonylag alacsony. Fontos, hogy a jövedelmi viszonyokat minden háztartásban biztosítsuk. Vannak automatikus stabilizáló amelyek talán látták a grafikonban, hogy a gazdasági növekedés területén viszonylag jól áll Belgium. Talán ha gazdasági stabilizátorok között az indexáció, indexálás lehetne egy fontos elem. Ugyanakkor az Európai Bizottság javaslata mi szerint meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a bérek a termelékenységgel arányban növekednek. Németország egyébként ugyanezt a tanácsot kapta. Nos, ez a legfontosabb. Rámutattam tehát, amikor a liberális kollégának adott válaszomban, hogy Hollandiával, Franciaországgal összekapcsolva ott nincs indexálási rendszer, és mégsem veszítettünk a versenyképességünkből az elmúlt években, még akkor is, hogyha nálunk volt egy ilyen automatikus indexálás, bérindexálás. Persze a bértárgyalások sikere fontos, talán még fontosabb, mint az indexálási rendszer maga. Tehát minden országnak azt kell figyelembe venni azt a tanácsot, hogy a bérek alakulása és a termelékenység alakulása párhuzamosan halad. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy egy bizonyos ponton a nemzeti szuverenitáson belül minden országnak magának kell eldönteni, hogy a bér tárgyalások hogy alakulnak. Epping úr azt mondja, hogy a szakszervezeteknek túlzott ráhatásuk lenne ezen tárgyalások. Én azt mondom, hogy nézzük meg az eredményeket, és vizsgáljuk meg, hogy a társadalmi konszenzust hogyan érhetjük el, és ami engem illet, úgy vélem, hogy a GDP több mint 3%-ára eh, rúgó programot adatunk végre. 3% egy év alatt nem sok tagállam tudta ezt utánunk csinálni, és hogyha ezt a társadalmi konszenzust eh, sikerült megőriznünk hazámban, akkor attól tartok, hogy ki kell mondanunk, hogy a rendszernek igenis van értéke, érdeme. A bizottságnak igaza van, amikor rámutat arra, hogy a e, munkaerő adó, munkaerőre vonatkozó adók, adókulcsok túlságosan e, magasak, és meg kellene vizsgálni, hogy a, mit lehetne ezen kívül talán mást megadóztatni. Ugyanakkor a fiskális konszolidációs folyamatára tekintve meggyőződésem, hogy Belgiumban első körben a 2015-re el kell érnünk a kiegyensúlyozott költségvetést, és már ez is óriási erőfeszítést igényel, majd nem csak kiadási, hanem valószínűleg bevételi oldalon is. És emellett, ezzel párhuzamosan további erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a, a bérköltségek tovább csökkenjenek a csökkenő adózás érdekében, ez igazán nehéznek ígérkezik. Miért? Azért, mert olyan országban élünk, ahol az emberek 45%-a egy határon, egy 50 kevesebb mint 50 kilométerre élnek egy határtól. Tehát mondhatják önök, hogy változtassunk az adózási szabályokon a kategóriák tekintetében, de a delokalizációval is együtt kell tudnunk élni, például áfa ügyben. Vagy, vagy a tőke jövedelmek a megadóztatása terén mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél inkább egyenlő szabályokat alkalmazunk ezen a területen, de hát emlé, ne felejtsük el, hogy még nem tartunk itt, vegyük ezért tehát figyelembe, hogy a mi döntéseink kihatással vannak a fiskális minek? Kosára, ahogy ezt mi mondjuk. Perez and then Liam Wangok. So I will close the list there. Zárom ezzel tehát a listát. Filip. Ook aan de minister om hier vandaag aanwezig te zijn. Um... Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük, miniszter úr, hogy itt van közöttünk. Sok minden ehm, elhangzott belga belpolitika kapcsán. Nem szeretném, hogyha csak erről beszélnénk. Ugyanakkor felmerülnek olyan kérdések, amelyekre még nem szóltunk ma. Szeretném tudni, hogy Belgium valóban hosszú távra készül-e, valóban hosszú távon próbálja helyreállítani a költségvetési egyensúlyt. A bizottság ajánlásai ugyanis az, hogy 2014-15-ös jóslatok túlságosan optimisták, és a költségvetési egyensúlyra törekedő intézkedések terén szeretném tudni, hogy mi a céljuk, például a növekedési terv, az tényleg jobb, mint az ösztönző csomag elnevezés. Mit tudunk tenni ennek érdekében, hogy folyjon, tovább folyjon a reform folyamat, ezzel eh, fontos a növekedés és versenyképességi paktumban is foglalkozunk, amelyet készít a kormány. Úgy tűnik számomra, hogy egyes esetekben a javasolt intézkedések ellent mondanak az Európai Bizottság ajánlásainak. Második kérdésem szakmai jellegű, de legalább ugyanilyen fontos. Az állam reformjának összetettségéről beszéltek előttem, hiszen elképesztően sok szintből áll az belgiumi közigazgatás, és minden egyik színnek megvan a saját közigazgatáson belüli költségvetési célja, amit el kell fogadni. Tehát a Spanyolországban az elmúlt hónapokban történt fejlemények tükrében, az úgynevezett reguláris adósság fényében, mit tettek önök érdekében, annak érdekében, hogy a helyi önkormányzat, regionális és egyéb igazgatási szintű költségvetéseket átvilágítsák, hogy valóban hatékonyan költsék el a pénzeket, hiszen mégiscsak közpénzekről van szó. Tudom, hogy ez az állam reformjának szerves része, de hát sajátos a felépítése az állam berendezkedés. Itt Belgiumban mit teszünk annak érdekében, hogy a regionális, helyi és egyéb szinten is valóban hatékony legyen a költségvetés készítés és végrehajtás. Végezetül a versenyképesség, a bérköltségek, a nyugdíjkorhatár. Néha az európai programokkal kapcsolatban az a benyomásom, hogy Belgium nem tesz eleget annak érdekében, hogy saját reformprogramját eh, az Európai Unió többi részéhez igazítsa. Van egy több éves pénzügyi tervünk, ami nagy lépés Belgium számára hiszen a régi ágazatok helyett kutatásra, fejlesztésre, közlekedésre, logisztikára irányítjuk át a figyelmünket azokra az ágazatokra, ahol valóban versenyképesek lehetünk, és így lehet hatékony a versenyképesség növekedési paktunk. Köszönöm. Köszönöm, hogy nem akart belga politikáról beszélni, de aztán végig is csak sikerült. Akár a belga parlamentben is feltehette volna ezt a kérdést nem csak itt az Európai Parlamentben, de hát ám legyen, akkor itt az Európai Parlamentben is elismétlem, hogy a belga tervek arra épülnek, hogy az Európa EU 2020-as terv mit jelent számunkra. Hogyha egy belga stratégiát fogadtunk, fogadnánk el, és aztán utána ezt nem tudnánk indokolni, alátámasztani, hogy ez hogyan eh, járunk hozzá az Európa 2020-as programhoz, akkor ez nem lenne más, mint időfecsérlés. Nem hiszem, hogy minden tagállamnak ugyanaz lehet a stratégiája, de minden nemzeti stratégiának az EU 2020-as stratégiába illeszkednie kell, jobban, mint ahogy azt a Lisszaboni terv során tettük, Lisszaboni program során tettük. Ez kell, hogy a kiinduló pont legyen minden tagállam számára. Azt hiszem, hogy az elmúlt hat hónapban, ilyen rövid időszak alatt, hiszen összesen 30 hónap kormányzás vár ránk, sokáig tartott felállítani egy kormányt, így hát korlátozott idő áll rendelkezésünkre, de mindent tőlünk tehetőt megteszünk. Ami az államreformját illeti, ön is jól tudja, hogy egy stabilitási tervet nyújtottunk be, amely stabilitási tervet a régió regionális és a, a szövetségi szinten is összeegyeztettük. Az államreform egyik kulcs eleme nagyobb költségvetés fegyelem, nagyobb költségvetési autonómia és a pénzügyi törvények módosítása annak érdekében, hogy a régiók, a tartományok a költségvetési konszolidációban jobban bevonásra kerüljenek. Meggyőződésem, hogy ez már most is működik. Az én benyomásom az, hogy valóban, bár kényes kérdés ez, és a fiskális konszolidáció egy átfogó vita, de a régiók, tartományok nagyobb részt vállalnak ebben az egész folyamatban. Amikor a regionális pénzügy és miniszterekkel vagy miniszterelnökökkel egyeztetek, akkor ez az érzésem alakul ki. Egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen szövetségi berendezkedési országban minden szint eh, szerepet vállaljon, hogy ha valaki nem tartja be a szabályokat, akkor szankciókra számíthat. Végezetül utolsó megértéssel kapcsolatban, hogy aktívan, elég aktívan részt veszünk el az európai programokban. Nos, az elmúlt évek során ez egy állandó visszatérő panasz, Mindenki azt mondja, hogy eh, az ő hazája nem használja ki eléggé az európai programokban rejlő lehetőségeket. Úgy látszik, Belgium itt Európa szívében sem kivétel ezen kritika alól. Nem tudom, hogy érdemes egyáltalán válaszolni erre a kérdésre. Ha érdemes, akkor regionális szintre vetítve érdemes, hogy a régiók kihasználják -e eléggé ezeket az európai programokat. Nos, úgy érzem, hogy a belga régiók, főként a jelenlegi helyzetben, pénzügyi légkörben igen jól használják ezeket a programokat, amikor sokat beszélünk arról, mit is kezdhetnénk az Európai Unió költségvetésével, mit is érhetünk el. Meglepőnek tartom akkor, ugyanakkor azt, hogy jó néhány esetben az emberek teljesen mást gondolnak a belga költségvetésről, mint az uniós költségvetésről. Az egyiket így, a másikat pedig eh, így kellene kialakítani, a másikat pedig homlok egyenest másképp. Nem tudom, hogy az európai GDP növekedésére, ösztönzésére felhasználható-e az európai költségvetés. De Belgium részvétele az EU programokban nem lebecsülendő, még ha nem is értenek velem egyet. Köszönöm. Miniszter úr, egy olyan kérdést tennék fel, amely nem Belgiumra vonatkozik, hanem az ország ajánlásokra azok összességében. Itt nagyon sokat szólunk a koordináció fontosságáról, tudatában vagyunk annak, hogy a specifikus ország ajánlásoknak hozzá kell ehhez járulniuk, de hogyha megnézzük, hogy mi történik a gazdasági koordináció területén Maastricht óta, még mindig a központiság és a szubszidiaritás dialektikáját követjük. A tagállamok és a nemzeti parlamentek azt úgy vélik, hogy Brüsszel dönt, Brüsszel választ. És ezen feltételek mellett, körülmények mellett mit gondol arról, hogy az a gyakorlat, amit a bizottság ebben az évben megkezdett, egy olyan ország esetében, amelyet én jól ismerek, ajánlásokat fogalmazott meg a bizottság egy aktualizált dokumentum alapján, és ezt ki küldte egy olyan kormány számára, amely már nem ö, tölti be ezt a szerepet. Május 4-én történt ez. Aztán ezt a dokumentumot angolul közítették, és Ebben a dokumentumban nem szerepel a programozás kérdés. Egy olyan kormány esetében, amelynek már csak két napja volt hatalmon. Ez lett egy bilaterális ügy az egyes tagállamok és a bizottság között. Noha itt egy kollektív gyakorlatról lenne szó, amikor is egy az európai integrációban út áttörő szerepet játszó ország hozzájárulásáról van szó. Hogyan kerülhet sor egy ilyen eseményre? És a második dolog, a pénzügyi tranzakciós adó esetében elmondta ön, hogy Belgium támogatja ezt az elképzelést. Most itt felvetődik a bevételek kérdése a megszorítások idején, ugyanis meglepett az, hogy Mióta létrejött a munkacsoport Herman van Rompuy elnökletével, soha nem vetődött fel, hogy mi lesz ezekkel a bevételekkel. Tehát elhangzott, hogy adóreform lesz Belgiumban, de figyelem, esetleg az önök szomszédai, akik a, az határ másik oldalán vannak, esetleg magukhoz kaparinthatják a vállalkozásokat. Tehát Mit tesznek majd a bevételekkel, hogyan kezelik ezt a kérdést? Nagyon sokat beszéltünk Görögországról, de nem vagyok benne biztos, hogy ez az egyetlen ország, ahol valóban helyre kell állítani az állami költségvetést itt nagyon komolyan meg kell vizsgálni az adó elkerülés kérdését, és az adó harmonizáció kérdését is, hogy az adó dömpinget el lehessen kerülni. Válasz. Az első kérdésére szeretnék különösen reagálni, felvetvén a kérdést. Vajon úgy véljük-e, hogy a bizottság munkája az abban áll, hogy tanácsokat adjon a kormányoknak, vagy pedig leír egyes helyzeteket az egyes országokban, és ajánlásokat fogalmaz meg az országok felé. Számos kormány van, amelyek azt mondják a bizottságnak, hogy mondják, amit mondanak, de a hiba az másoké. Mi csak épp, hogy kormányra kerültünk, a hibát az előző kormány követte el. És a politikai diskurzus szintjén is nagyra becsülöm, és hiszek is abban, hogy a közvéleménnyel folytatott vita során ragaszkodni kell a múltbeli választásokhoz, döntésekhez, illetve a jövőt illető legjobb döntésekhez, de mit akarnak, amikor a bizottság szinte erkölcsi értékelést nyújt, azt mondják, hogy a régiek tévedtek, de most önöknek több időt adunk. Nos, azt hiszem, hogy az egyetlen módja annak, hogy a bizottság semleges és objektív legyen, az az, hogy olyan ajánlásokat fogalmazzanak meg, amelyek ország specifikusak, tehát az adott országra irányulnak. Beres asszony válaszát nem hallottuk. Amikor én külügyi miniszter voltam, Pekingben jártam, és kifejtettem, hogy két év külügyminiszteri ténykedésem után a 27 külügyminiszter között a tizedik helyen voltam a szolgált idő hosszúságát tekintve. Tehát egy olyan modellben élünk, amikor a választások egyre követik egymást, egyik miniszter váltja a másikat, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan politikát folytassunk, amelyet azon az alapon határozunk meg, hogy milyen kormány van épp a hatalmon. Tehát az összes ilyen ajánlás, tanács országspecifikus kell, hogy legyen, és lehetővé kell, hogy tegye a kormányok számára, hogy ezt megszíveljék, és egyesek mondhatják, hogy sajnos ezt még nem valósítottuk meg a múlt miatt, de nem lehet ez kulcsfontosságú elem a válaszadás során a kormányok részéről. A második témát illetően az álláspontunk a saját forrásokat illetően ismerik, hogy országom mennyire támogatja ezt az elképzelést, például a pénzügyi tranzakciós adó tekintetében úgy véljük, hogy ez egy olyan elem, amely lehetővé teszi az a tagállami hozzájárulások csökkentését, ezt is figyelembe kell venni, de azt hiszem, hogy még fontosabb tudni azt, itt a bizottság egyharmad-kétharmados anyányt javasolt. Nos, ez gondolati szinten nagyon hasznos és érdekes, de valami olyat kell létrehoznunk, amely überhabt egyáltalán szóval élve lehetővé teszi ennek a pénzügyi tranzakciós adónak a létrehozását. Itt szinte egyhangúságra, vagy akár egyhangúságra van szükség, hogy mindenki részt vegyen ebben a gyakorlatban. Ez még fontosabb, mint az, hogy hogyan fogjuk majd a bevételeket szétosztani akkor, amikor ez a pénzügyi tranzakciós adó válik. Leo. Leo. Merci Sharon. Köszönöm Sharon. A kérdésem a hatos oldalon lévő számadatokra vonatkozik a dokumentumban. Nos, ön úgy ismer ezeket a számadatokat. Itt a növekedési előrejelzésekről van szó 2013-ra vonatkozóan. Itt a bizottság előrejelzései szerint Belgium számára 1,2%-os növekedés várható, és ön pedig 1,3%-os növekedést említ. Amikor megnézzük a költségvetési deficitet, akkor azt látjuk, hogy a bizottság szerint 3,3%, és önök szerint 2,1% lesz ez a számadat. Az első kérdésem, hogyan magyarázza ezeket a különbségeket? Hiszen a deficit több mint 1%-os deficit különbség, ez mindenképpen számítási módszerbeli problémákat vet fel. A bizottságnak van-e tehát tekintélye az önök szemében, és Ebben az esetben, hogyha 3,3%-os deficit van, amely egy fontosabb kockázatot jelent, hiszen az euróvezet recesszióban van, az előrejelzéseket lefelé kell korrigálni minden országban, tehát ezek a deficitek még nőhetnek. A második kérdésem politikai jellegű lesz majd. Követik-e majd olasz barátainkat, akik most az ütemterv újra tárgyalását javasolják, mert azt mondják, hogy a 300 elérése lehetetlen, csak úgy, hogyha újabb megszorítási intézkedéseket alkalmaznának, amelyek megölik a növekedést. Vagy pedig nagyon szigorú állásponton maradnak, 3%-ot el akarják érni 2013-ban, és ebben az esetben milyen megszorítási intézkedéseket foganatosítanak majd? A kiadásokat csökkentik, és melyeket? hiszen ez a növekedést fenyegetné, vagy pedig növelik a bevételeket, itt a HIA 1%-os emelés is felvetődött, és itt nem, nincs olyan félelmük, hogy a növekedést csökkenthetik, hiszen a HIA nagyon erősen kihat a fogyasztásra. Válasz, köszönöm a kérdését. Először is kiemelném azt a tényt, hogy ez a dokumentum nem a mi dokumentumunk, az itteni szolgálatok készítették ezt, tehát szeretném jelezni, amikor a 2011-es évről van szó, akkor itt egy hiba szerepel a dokumentumban, hiszen 3,7% volt a deficitünk, nem pedig 4,2%, mint ahogyan ebben a dokumentumban szerepel. Ez részben már megmagyarázza a logikát, hiszen amikor összevetjük a belga és a bizottsági számadatokat, akkor láthatják, hogy az IMF és az OECD valamennyien inkább a belga adatokhoz közelítenek. Most a bizottság szolgálatai, és én nagy tisztelettel viseltetek irántuk, ezt irónia nélkül mondom, olyan helyzetben vannak, hogy azt mondják, hogy Belgium 3% fölött maradhat, tehát mi bemutatjuk ezeket a számadatokat, amelyeket realistának tartunk. Ők ezeket némileg kétséggel kezelik, ugyanakkor megállít, mi megállapítjuk, hogy képesek vagyunk ezeket a számadatokat megvalósítani, és azt a legőszintébben jelentjük ki, és politikailag a legvilágosabban, hogy 2013-ban nekünk 2,15%-os deficitünk lesz. Aztán megláthatjuk majd 2014 során, hogy meg tudjuk ezt valósítani. A bizottság számadatai tárgyalásokon alapulnak a szolgálatok között. Én ezt elfogadom. Természetesen kérdőjeleket helyeznek el számos számadat mellett, például az adó, csalás, a szociális csalások elleni küzdelem, a mi költségvetési számadatainkban szerepel, elég fontos volumenben, 700 millió euró értékben, és a bizottság, amely a múltban megállapította, hogy több ízben a kormány azt mondta, hogy még 200 millióra van szükség, hát ezt majd a csalás küzdelemből fogjuk beszerezni, és aztán látják, hogy ezt tudták megvalósítani. No, nos, most én elmondhatom, hogy számos új törvényt hoztunk, szavaztunk meg, amelyeknek valódi kihatásuk van az adók érzékelésére is. Tehát felszólítom önöket, hogy vegyék fel az, vessék fel az új kérdéseket, hogy miért is hisz nekünk az OECD, illetve az IMF, és miért fogalmaz meg fenntartásokat a tekintetben még mindig a bizottság. Megállapíthatjuk, hogy ezt az ambíciónkat majd megvalósítjuk. 2011 végén 4,2%-os deficitet jeleztek, és 3,7% volt a valóság, tehát itt 0,5%-os különbségről van szó, szóval ez elég jelentős, jelentős egy olyan év esetében, amely ugye már letelt. Egyébként nem akarok kritikákat megfogalmazni ezzel megközelítéssel szemben, hiszen ez kötelezi a tagállamokat arra, hogy világosan indokolják számadataikat, és én ezt elfogadom, ezt az eszmecserét. Úgy látom, hogy a bizottság is szeretne megszólalni, pontosíthatnák az adataikat. Kérem, tegyék még csak nagyon röviden. Köszönöm szépen, hogy szóhoz juthatok, rövid leszek, precíz és technikai jellegű lesz a hozzászólásom. Hogyha megnézik a, a bizottsági előrejelzéseket 2013-ra, ott látható egy nagyon fontos technikai eltérés, a mi előrejelzésünk, illetve az IMF és egyéb szervek előrejelzése között. Ez egy divergencia, ahogy a miniszterelnök helyettes úr is mondta, hogy talán e, abból adódik ez, a követ, e, ez az eltérés, hogy nem vesszük figyelembe, hogy majd megszületik a költségvetés. Persze természetesen tudjuk, hogy lesz állami költségvetés, tudjuk, hogy intézkedéseket hoznak, tudjuk, hogy folyamatok indulnak be, tehát ezt óvatosan, körültekintéssel kell értelmezni. Nem azt mondjuk, hogy a jelenlegi intézkedésekkel érik el a 3,3-at, hanem azok, azokkal az intézkedésekkel, amelyek majd jönnek. Eh, ennek alapján a korrekcióval eh, sokkal közelebb lesznek a számadatok. Elnök, köszönöm szépen. Tehát ez egy röppája számítás, mondhatnánk így. Ugye e, vannak bizonyos lépések, amelyek e, részben már be is indultak, és ezeknek a hatása később e, lesz érzékeltő. Nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek, miniszter úr önnek is, hogy eljött és részt vett ebben a vitában. A második ország Belgium, aki elfogadta a lehetőséget, hogy ide E, eljön és beszél a saját helyzetéről. Hát az második az a soros elnökség volt, akiknek azt hiszem kötelező is ez. Mindenképpen nagyon hasznos volt mindaz, amit hallottunk, e, reméljük, hogy ez hozzájárul majd a növekedéshez, e, és hát egyfajta kortárs nyomást tudunk kifejteni így tagállamok egymásra, és ennek alapján talán működésbe lendülnek a dolgok, talán eljutunk oda is, hogy bizonyos dolgokat még a bekövetkezésük előtt kezelni tudunk, nem csak tűzoltásra van szükség. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ide közénk. We can have a short in... Akkor egy rövid, rövid közjátékra kerülhet sor. Megengedjük a miniszter úrnak, hogy elhagyjon bennünket. Köszönöm szépen mindenkinek, azt hiszem újra kezdhetjük a munkánkat. Szeretnék egy pillanatra visszatérni az elnök közleményeihez, amikor is a jelzálogal kapcsolatos szavazást illeti. Tehát a karpnak nevezett szavazásra múlt, múltkor sor került. Antonin Sánchez Priseido, a, a raportőr, elmondta, hogy hajlandó trialógusba bocsátkozni a tanácssal és a bizottsággal, hogy egy első olvasatban el, egyetértés e, jöhessen létre. A, az ügyrend szerint ugye először a tervezetre szavaznak, a tárgyaló tímben pedig a, az, a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő lesz, aztán az 50-es szabály alapján az IMCO részéről is delegálnak valakit, amennyiben nincs ezzel kapcsolatban ellenvetés, akkor a tárgyalások ennek az alapján folytatódnak. Amennyiben kérdések merülnének fel, akkor itt van a jelentéstevő közöttünk. Mindenki egyetért? Nem látok ellenvéleményt. Tehát akkor ennek alapján lépünk tovább. Köszönöm szépen, Antonin. Ezzel tehát akkor tovább lépünk a kettes, illetve a négyes e, pontra a stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatósága. Az előadónk Szilvi Gulár, aki fel is vezeti a jelentéstervezetet. Köszönöm mindenkinek. Örülök, hogy lefolytathatjuk ezt a vitát ma, még ha ez egy olyan téma is, amely már foglalkoztatott minket a hatos csomag keretében. Ez állásfoglás tárgyát képezte, amelyet a parlament február 15-én szavazott meg. Nos, ebben a jelentésben egy rendkívül pontos útirányt akartam felvázolni a két szélsőség között, amelyek jelenleg jellemzik a vitát. Egyrésztről itt vannak azok, és szerintem ez veszélyes, akik az eurókötvényeket, eurobondokat úgy jelenítik meg, mint egyfajta gyógyírt, csodaszert, és így felszabadulnának a túlságosan súlyos reformok kötelezettsége alól. Nem a jó módja ez ennek az eszköznek a bemutatásának. Ez nem csodaszer, amely lehetővé teszi, hogy néhány kérdés felvetését elkerüljük az államháztartás vagy gazdaságunk helyzetét illetően. Aztán azok is túlzóak, akik örökre kizárják, hogy az adósságot közös szintre emeljük, úgyhogy az mégpedig is számos jó ok miatt, amelyeket majd gyorsan fel fogok sorolni. Mi ö, támogatjuk, és a parlament részén nagy ö, többséggel megszavaztuk a költségvetési szigor megőrzését, és ez a piac, a likvid piac létezésén alapul. Nem tudom ezt elmondani, hogy mi a szintje az egyes tagállamokban. Jónak tűnik jelenleg annak megállapítása, hogy a, pi a piac nem tölti be megfelelően funkcióját, és nagy különbségek vannak, a teljesítmény indokolja ezeket, ezeket meg kell tartani, hiszen ez ösztönzőt jelent a fegyelem a szigor megőrzésére, de van nagyon nagy volatilitás is, amely ahhoz vezethet, hogy azok az országok, amelyek nehéz reformokat hajtanak végre, azok fokozatosan egyre kevésbé tudják majd finanszírozni magukat a piacon. Beruházóink, és hogyha itt a biztosítókkal vitázunk, vagy a nyugdíjalapok kezelőivel, vagy megtakarításaink kezelőivel, nos nekik olyan eszközökre van szükségük, amelyek biztonságosak és likvidek, tehát amelyek sem túl kockázatosak, de amelyek elég hozamot is eredményeznek, hogy létrehozzák azokat az ösztönzőket, amelyekre szükségük van. És aztán van még egy másik dolog, amely fontos, így az LKB e számára lehetővé tesszük, hogy ellássa mandátumát, nem kell majd olyan területre tévednie, amelyet tartósan nem tud kezelni, mert az LKB e jelenleg a fizetésképtelenség politikai szintű kezelőjévé vált. Nos, láthatjuk azt is, hogy a beruházók elfordultak a nemzeti adósságállományoktól, a belső piac ö, széthullik, hullik, és ez bizonyosan nem kívánatos leírtam ezt a jelentésemben, hogy szerintem nagyon fontos lenne az adósságállomány közös szintre emelése, ezt azonban nem lehet félváról venni, ez nem könnyű döntés. Sok ország számára különleges kötelezettségeket jelent majd ez. Például ellátogattam Németországba, és aztán a finn, holland, osztrák vagy francia kollégáknak is vannak fenntartásaik ezzel szemben hogyha sikerül az erkölcsi kockázatot elkerülnünk, akkor nem szabad megfosztani magunkat viszont ezektől az eszközöktől. Tehát egyfajta menetrendet kell elképzelni, amely egyrésztről biztosítja azokat az embereket, akik azt mondják, hogy jogi akadályok vannak, ez igaz, mégpedig a szerződés 125-ös cikke, vagy vannak más kötelezettségek, például a Humboldt Egyetemen a német alkotmánybírókkal vettem részt, és Habermas és más professzorok megvizsgálták, hogy mely akadályok vannak a német közvitában ezek felmerültek. Aztán viszont, hogyha nem találunk megoldást, talán kisebb mértékű, de haladéktalant, akkor olyan nehézségek alakulhatnak ki, amelyek az euróvezet egészen a sős következményekkel járnak. Tehát ezt egy az észszerű határidőmre el kell indítani, itt kétfajta megoldás van, talán mások is léteznek, de én egy választást tettem. Az első a Redemption Fund, a visszafizetési, adósság visszafizetési alap létrehozása, amely lehetővé teszi az adósság közösítételét, ugyanakkor időben korlátozott módon, és térben is korlátozott módon, mert ezen alap célja az, hogy az adósság megszűnjék. Tehát ez egy autodestruktív alap, a célja az adósság megszüntetése. Az túlzott adósság, amely meghaladja a GDP 60%-et, az lenne ebbe az alapba helyezve. Az Ökon szakbizottság megszavazta ezen alap meg létrehozását a TUPA keretében a plene is megszavazta. Itt nagyon erős kötelezettségek vannak azok számára, azon országok számára, amelyek ebben részt vesznek bizonyos nemzeti pénzügyi források allokálását illetően is. Aztán van egy teljesen más megoldás, az a Euro Bills, az Euro kincstár jegyek, nagyon kis részére vonatkozna az adósságállománynak, nagyon rövid határidőre, és visszafordítható lenne. Az első megoldás 20-25 évre szólna, és ebben az esetben viszont egy nagyon rövid határidős megoldásról van, lenne szó, amely a likviditás megőrzését biztosítana a piacon. Jó lenne, ha erről együtt beszélnénk, mert itt olyan logikákról van szó, olyan megoldásokról, amelyek nem zárják ki egymást, és mindkettőnek, őszinte megmondom, vannak előnyei, hátrányai. Az első esetben az az előny, hogy a piacnak egy jelzést adunk, hogy készek vagyunk együtt 20-25 évre dolgokat elindítani, és ennek a tartós megoldásnak megvannak az előnyei az euróvezet a bizonyos országok szemmel ez kötelezettséget jelent, hogy valóban ö, rendezzék az adósághoz fűződő problémáikat, és a rövid határidős megoldásnak pedig az az előnye, hogy ez visszafordítható, aki nem akar kötelezettséget vállalni, és nem adja meg a megfelelő garanciákat a piac számára, az kiszállhat ebből. Tehát itt vannak előnyök és hátrányok mindkét rendszer esetében, tehát ezeket kombinálni kell. Ami nagyon fontosnak tűnik számomra, és amihez ragaszkodnék, hogy legyünk tudatában annak, hogy ma nem lehet megoldásokat találni olyan országok számára, amelyek komoly kötelezettségeket vállalnak a reformok útján. Itt például Olaszországra gondolok, ahol szakértői kormány van, de nézzük meg, hogy mi történt Spanyolországban a központi hatalom és a regionális önkormányzatok között. Sok ország nagyon méreható változásokat indít el, és éppen ezért nagyon fontos ezt a folyamatot kísérni, segíteni. Ez a folyamat még nem zárult le, egy instabilitás uralkodik, amely az egész euróvezetre, az északi déli országokra egyaránt kihatna. Rövid távon a megoldást illetően jelent jelentésemben felvázoltam, hogy az EFSF-et vagy ESM-et lehetne használni, amely ugye nem sokára hatályossá válik. Ezek a struktúrák a közös kibocsátásra szolgálhatnak, tehát nem kellene újabb intézményt létrehozni a Fond Redemption vagy az Eurobill esetében. Tehát itt vannak már létező eszközök, de aztán felmerül az elszámoltathatóság, a felelősség kérdése a parlamenttel szemben, ezt szintén meg kell említeni. A második rövidtávú lehetőség a fennálló szerződés keretében az a, jelent, az a javaslat, amiből kiindultunk, amelyet 2010-ben javas, ö, fogalmaztak meg. A Redemption Fund az úgynevezett Blue Bond gyermeke, tehát a kék kötvényé. A kék kötvény javaslat esetében a 60% alatti adósságállomány közösítételéről van szó, tehát nem a teljes adósság közösítételéről. Azt hiszem, hogyha megvizsgáljuk, egyesek ösztönözték ezt az elképzelést, és Jakob von Weizsäcker és Ragderban megfogalmazásában, amelyet lépésről lépésre dolgoztak ki, úgy tűnik, hogy ezt a megoldást a létező szerződés keretei között is meg lehet valósítani. Aztán pedig, hogyha valóban közössé akarjuk tenni az adósságot, itt lenne egy következő szakasz, amely már a szerződés módosítását igényelné, ezt nagyon gondosan elő kell készíteni. Ezt az elképzelést azt hiszem, hogy Langen úr nyugodt lett azt illetően, hogy itt én egy olyan szakaszról beszélek, amelyben nem lehet könnyedén átlépni. Tehát, hogyha valamikor azt gondoljuk, hogy a valamikor azt gondoltuk, hogy lehetséges lesz a közös valuta, akkor ugyanígy gondolhatjuk, hogy ez is lehetségesé válik majd. Egy Dölor bizottsághoz hasonló bizottságot kell létrehozni, amely ezt a kérdést tanulmányozni tudja. A Dölor bizottság annak idején a tagállamok képviselőjéből állt, egyfajta titkársággal, amelyet az Európai Bizottság biztosított, és akkoriban emlékeztetném azokat, akik talán nem emlékeznek erre, a nemzeti bankok is szerepet játszottak ebben a folyamatban. Ugyanígy most az Európai Központi Bankkal kellene együttműködnünk, amely azóta már létezik, valamint az Európai Parlamenttel. Ez egy olyan szakasz, amely eléggé komoly ahhoz, hogy nagyon technikai jellegű módon kezeljük, úgyhogy a politikai dimenziójáról sem feledkezzünk meg. Egy európai kincstár létrehozását is maga, maga után vonná ez, valamint a demokratikus legitimitás megteremtését, megteremtése is szükséges lenne ehhez. Most azt hiszem, hogy ez egy olyan szakasz, amely nagyon ünnepés jellegű, és nem lehet már holnapra oda átlépni, itt egy vita zajlik, Mario Draghi maga is kérte itt a parlamentben, hogy középtávú elképzelést alakítsunk ki, és az a munkacsoport, amely jelenleg dolgozik ezen a kérdésen, Drági úr, Van Rompuy, Juncker úr, Barozó úr, nos, ők szintén foglalkoznak ezzel a kérdéssel, amely az politikai unió, költségvetési unió nevet viselhetni. Ez egy túlságosan bizonytalan megfogalmazás, még nem sok mindent mond, most Németország vonatkozásában ez egy sokkal hosszabb távú elképzelés formáját ölti. Nos, elnök asszony, szeretném megmutatni, hogy mostanáig Európában egy olyan tendencia uralkodott, hogy beszéljünk a nemzeti adósság közössé tételéről, ellenkezőleg ahhoz, ami eddig történt az ezelőtti szakaszokban, Például az USA-ban, hogyha megnézzük, hogy mi történt a 19. század végén, teljesen más megoldást választott az USA. Itt például Florida nem foglalkozik azzal, amit Kalifornia állam végez, vagy Nebraska állam esetében, annak a kihatása a Kansas állam költségvetésére nagyon korlátozott. Vannak olyan, tehát az országok továbbra is felelősség a költségvetésükért, tehát ez egy olyan fajta federalizmus, amely sokkal inkább tiszteletben tartja a szövetséget alkotó elemek önállóságát. Ugyanakkor itt egyesek attól félnek, hogy sokkal intruzívabb jellegű rendszer alakulhat ki. Most, amit az Amerika tettek a 18. század végén, egy föderális szövetségi költségvetést hoztak létre, föderális adókkal. Nos, én a jelentésemben arra törökedtem, hogy azonosítsam a különféle megoldás típusokat, amelyek kínálkoznak, és Megmutassam minden egyes megoldás előnyeit és hátrányait. Az elnyők jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani, akikkel konstruktív eszmecserét folytattam. Természetesen saját felelősségem ez a jelentés, de nagyon érdekes eszmecserét folytattunk. Vannak aggodalmak valamennyiünk részéről, hogy jól vegyük figyelembe egyes országok aggodalmait, amelyek esetében a közös garanciák létezése problémákat vet fel, de az euróvezet jelenleg egy rendkívül nehéz helyzetben van, és középtávú projektek felé tovább lépésünk esetén biztosítanunk kell, hogy rövid távon mindenképpen megoldásokat találjunk a nehézségekkel küzdő országok számára, Nyitott vagyok mindenki előtt, és remélem, hogy elfogadunk majd egy olyan szöveget, amely ösztönözheti a tanácsot és a bizottságot egyaránt. Köszönöm. Thank you very much. I'll now go. Köszönjük. Lássuk az árnyékelőadókat. Néppárt nevében először is. Diego. Começar por agradecer à relatora a apresentação que nos fez, o trabalho. Nos, én vagyok ennek a beszámolónak az egyik közreműködője. Köszönöm szépen a munkát, és azt, hogy megnyitottuk a vitát erről a fontos témáról. Ahogyan már elhangzott, vannak rövid, közép és hosszú távú megoldások. Ezen megoldásokkal kapcsolatban és ezen vita során a néppárt részt kíván venni a munkában annak azzal a feltétellel, hogy bizonyos feltételeket tiszteletben tartunk. Az első a költségvetési szigor védelme, a második az állami kvóták védelme, és harmadsorban azon elképzelés védelme, hogy unió, költségvetési unió jöjjön létre. Csak a költségvetés konszolidációjával és az egészséges államháztartásokkal lehetséges a fenntartható növekedés. Csak ilyen alapon gondolhatunk stabilitásra az euróvezeten belül. Most, hogy komolyan vitázzunk erről a témáról, ahhoz arra van szükség, hogy politikai jellegű feltételeket tiszteletben tartsunk, valamint gazdasági és pénzügyi és jogi feltételeket is, gondolok itt különösen a szerződésekre. Hogyha most vitázunk erről a jelentésről, ez azért van, mert már a hatos csomag idején is felvetődött ez a kérdés. Aztán a Tupac volt ennek a folytatása. A Sixpackben szerepel már egy olyan rendelkezés, melynek alapján a bizottságnak tanulmányt kell készítenie erről a kérdésről. már eszmét tudtam cserélni a jelentéstevő asszonyal előre a témáról, tehát most nem szeretnék nagyon sok időt felhasználni. A jelentéstevő úgyis ismeri már a véleményemet. Zárásként elmondanám, hogy európai válságot élünk meg, a probléma európai szintű, és valószínűleg európai szinten, nem pedig a tagállamok szintjén lehet megoldani ezt a válságot. Ennyit kívántam elmondani Ugyanakkor emlékeztetnék arra, hogy rendkívül nagy érdeklődéssel várom a következő vitát. Még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy pervans. Will you put me on the list? Igen, köszönöm. Kérem, hogy saját nevemben is hadd beszéljek, mert most Edward nevében olvasom ezt fel. Egész egyszerűen felolvasom, amit leír. Understand. Okay. So, dear chair. Kedves elnök asszony, először is szeretnék gratulálni Szilvi Gulárnak, nehéz munkát végez ez ügyben. A szocialista frakció árnyék előadójaként el kell mondjam, hogy a jelentés tervezet ígéretes, és nagy részt egyetértek a benne szereplőkkel. Ugyanakkor számunkra aggodalomra ad okot a nyolcas bekezdés, amely úgy tűnik, hogy a megszültő intézkedések meggyorsítására irányulna. Szerintem a lekezdés második felét törölni kéne a melléklettel kapcsolatban. Vannak kérdéseink a menetrenddel kapcsolatban egyértelmű számunkra, hogy a közösen kiadott eurókötvények eh, kiadására, kibocsátásra más feltételeket kellett beléptetni, mint az euróvezeti tagságra. A visszavásárlási alap az pontosan hogyan eh, működne egyetemes felelősség mellett, illetve hogyan tudnánk az eurókincstárgyeket ugyanakkor bevezetni, mint amikor a visszavásárlási alapot milyen rendszer tudunk felállítani annak érdekében, hogy ne kelljen módosítani az alapszerződéseken. Az ESM-nek lenne bármiféle szerepe ezen intézkedéseket az euró kötvények nem oldhatják meg az euróválságot, mégis kulcsfontosságú lehetne abban, hogy a jövőben elkerüljünk hasonló válságokat. Az eurózónával az egyik struktúrás probléma pont az, hogy a leggyengébb láncszemnél nem lehet elősebb. Az elmúlt két évben láthattuk, hogy a hideg kölcsönfelvétel költsége tarthatatlan szintre emelkedik villámgyorsan. Ugyanakkor annak ellenére, hogy recesszióban csökkentek a kamatok, a mm, államkötvény kamatok a legerősebb gazdaság esetében. A költségvetési szikor fontos előfelvétel. Ez a válság már túlságosan régóta tart, és ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az Európai Unió vezetői nem tudták a reformokat kihasználni. Az euró kötvények eh, nem eh, az eurózóna hosszú távú jövőjének kulcsát jelenthetik. Um, right, now we have... Uh... Rendben. Ashley, ha jól látom a listán. Chairman. Um, if I could just say a couple of words on behalf of Mr. Epping, first of all. Epping úr nevében szólnék pár szót, aki árnyék előadónk, és aztán saját véleményemet is elmondanám, és akkor nem kellene kétszer szót kapnom. A frakciómnak nem tetszik ez a jelentés, és az, hogy az adósságot közösségi szintre emeljük, és stabilitási kötvényeket adunk ki, bocsátunk ki. A véleményünk az, hogy a visszavásárlási alap a gondolatát alaposan elemeznie kell az Európai Központi Banknak. Óriási kockázat van ennek ugyanis, hiszen az a néhány állam, amely jelenleg eh, A besorolást élvez, igen gyorsan eh, leminősítésre kerülhet azzal, hogy nagyobb kockázatot és adósságot vesz a nyakába. Az erkölcsi veszélyről ne is eh, beszéljünk, amelyre Szekuna kollega utalt. Mi az ösztönző a nehézségben lévő tagállamok számára, hogy visszafogják kiadásaikat, hogyha végső soron e, kölcsönvehetik Németország hitelkártyáját, úgymond. A hitelválság kiváltó oka az, hogy túl sok ország túl sok pénzt költött, túl sok éven keresztül. Elképesztőnek tartom, hogy most is vannak politikusok, hogy ebből a problémából úgy tudunk kilábalni, hogy még több pénzt költsünk ha stabilitási kötvényeket, eurókötvényeket, amelyeket Németország és Hollandia garantál, akkor minden rendben jönne, hiszen még több pénzt költhetnénk. Nem, úgy tűnik, hogy nem esik le nekik a tantusz, hogy eh, azért vagyunk ilyen nagy slamasztikában, azért ment tönkre Görögország, mert túl sokáig költöttek többet, mint amennyit megengedhettek volna maguknak. Szilvi Gullár pedig nem foglalkozik a jelentésében egy valamivel, mégpedig azzal, hogy az egységes fizetési eszköz az euró hogyan kerül bevezetésre. Bár azt írja, hogy volt idő, amikor nem gondoltuk, hogy az euró lehet valósága válhat. Szilvi szerint működik az euróvezet? Nem működhet, csak akkor, hogyha egy, egyetlen egy pénzügyminiszter dönt kiadási, adózási ügyekben, illetve közös az adósság is. Jelenleg azonban azt látjuk, a görög válság, amely terjedőben van Spanyolországra és más országokra, azt, hogy van egy közös fizetőeszközünk, amely nem jól került bevezetésre. Ez a jelentés nem ezzel foglalkozik, hanem egy nem működő euróövezet, rosszul felejtett euróövezet következményeivel. Nem a megoldásról beszélt. Tehát úgy tűnik számomra, hogy az euró úgy élheti túl ezt a válságot, hogy ha nagyon komoly állandó fiskális transfereket hajtanak végre, főként Hollandia és Németország, a többlettel rendelkező országok a többi tagállam irányába, amely állandóvá válna. Vagy egyes országoknak ki kell lépnünk az euróvezetből. És ez a központi kérdéssel úgy tűnik, hogy senki sem foglalkozik. A német kormány azt mondja, szeretnék, hogyha Görögország és mások az euróvezetben maradnának, ugyanakkor nem állnak készen arra, hogy igen komoly csekk aljára vessék a szignójukat. Miközben a görög politikusok azt mondják, hogy szeretnénk az euróvezetben maradni, de nem vagyunk, nem állunk készen a szükséges e, e, áldozatokra. Úgy tűnik, hogy politika vált abból, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Szilvi, valóban kompromisszum eredményeképpen született meg ez a szöveg, és most dicséretnek ved. de az alapvető problémával nem foglalkozik ez a szöveg, mégpedig azzal, hogy az euróövezet struktúrája, felépítése hogyan néz ki. Túl sok politikus nem áll készen arra, hogy a bátran szembenézzen a tényekkel, és nyíltan beszéljen arról, hogy vagy felbomlik az euróvezet, vagy egy fiskális uniót hozunk létre. Mert bizony, nekem külső szemlelőként úgy tűnik, hogy az eurózónán belül két lehetőség van. És a döntésképtelenség okozza az instabilitást. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük, Filipp. Egy pontban teljes mértékben egyetértek a beszámolja végén, hogy utat, meg kell választanunk az utunkat, és az, hogy a nem megválasztása az útnak az biztos nem kellemes válság szempontjából. Aztán abban már nem értünk egyet, hogy milyen utat válaszunk. Szilvi, köszönöm a kiállváló jelentést. A világosan megmutatja, hogy milyen utat kövessünk. Jean-Claude Trist idézném, mely szerint az európaiak sorsa elkerülhetetlenül összefonódik, tehát más szavakkal nagyon össze vagyunk kapcsolva, nem csupán ezen válság okán, tehát a XXI. században nem lehetünk sikeresek országonként, csak egyedül, együtt. Tehát nem lehet megoldás költségvetési unió nélkül, és közös szabályokra van szükség, közös célokra, a kiadásokat illetően számomra a költségvetés kiadásokból és bevételekből áll, tehát szabályok, közös módszerek, közös bevételek szükségeltetnek. Tehát nem elég, hogyha kiadásokkal foglalkozunk csak, mind a két oldallal kapcsolatban együtt kell működnünk. Tehát itt ez be magában foglalja az adósságok közös szintre emelését is. Közösen kell pénzügyi ágazatunk felé fordulni, ez a banki unió kulcsszava. Ez szintén a kölcsönösség, közössé tétel módszere, ami a kötelezettségvárásokat és kockázatokat illeti. Politikai unió nélkül ezt nem lehet végrehajtani, az amerikai forradalom példája is megmutatja ezt. Ez szintén aktuális, tehát közös pénzügyi kötelezettségeket csak úgy lehet vállalni, hogyha vannak közös politikai döntések. Számomra a szélsőségesek véleménye és az az irány, amiben te érveltél, Szilvinos, azt illetően van egy elem, ami közös, tehát valaki akarja az adóság közösségi szintre emelését, de az összes többit nem. Vagy valaki akarja a költségvetési szigort együttesen, de az összes többit nem. Tehát például az azt jelenti, hogy ők az adó versenyt akarják. Hát ez egy intellektuális bukfenc, a, azt hiszem, hogy ez annak a visszautasítását is jelenti, hogy valaki nehéz döntéseket hozzon. A te jelentésed megmutatja, hogy milyen irányt kövessünk, de tőled eltérően a sürgősségi fokozatát illetve én nem úgy vélem, hogy ezen rendelkezések együttese, tehát nem egyes elemek, hanem a rendelkezések együttese olyan dolog, amelyet örökösen meg valósíthatunk. Itt most nagyon-nagyon gyors döntésekre van szükség. Négy éve kezdődött a válság, mindig halogattuk, későbbre halasztottuk ezeket a döntéseket. Nem volt bátorságunk meghozni ezeket a döntéseket, ezeket a merész döntéseket. Most remélhetőleg a június 28-29-i 29 csúcson ezek megszületnek. Hogyha most ezt nem tesszük meg, akkor azt hiszem, hogy az a sebesség, amit mi az Európai Unió széthullásával szembeszegezünk, ez mindenképpen kudarcra lesz ítélve. Egyetértek a jelentés legtöbb elemével, egyes esetekben jobb lett volna a közösségi jogszabályokra utalni a fiskális paktum helyett, de tehát azt hiszem jobb lenne közösségi logikába illeszkedni, nem pedig kormányközi logikát követni. Végezetül két pontra utalnék. Szilvi, illetve Asli megjegyzéseire is reagálva. Szilvi, neked szeretném elmondani, hogy az európai bankok vezetői mindig is segítségére siettek azon országok vezetőinek, ahol hiányzott a politikai bátorság. Ez igaz, de azt is ki kell emelni, hogy az Európai Központi Banknak hatalmas felelőssége van, azt illetően, hogy két évet fordított arra, hogy elismerjen egy egyszerű tényt, mégpedig azt, hogy Görögország már 2009 vége óta fizetésképtelen. És az a megszállottság, hogy az LKB e nem mondhatja azt, hogy egy euróvezetbeli ország fizetésképtelen. Most ez annál kínosabb és költségesebb a görögök számára is, és az összes többi európai adófizető számára. Tehát az LKB e számunkra nem ö, mindig az igaz véleményt képviseli, tévedhet is. Ashley Fox. Nos, ö, beszélt az erkölcsi kockázatról, a kormányokról, de a bankok tekintetében nem szólt az erkölcsi kockázatról. Nos, mondhatjuk egy tagállamnak, hogy a költségvetési szigort nem valósítja meg más országok hitelkártyáját használja, úgymond. Nos, Fox úr, banks to continue over being over leveraged. Túl, túl az adófizetők hitelkártyáját használják a bankok, hogyha komolyan gondoljuk az erkölcsi veszélyt, akkor a tagállamokkal szemben is komolyan kell venni a bankokkal szemben is. Az ECR pedig gyakran azt mondja, általában azt mondja, hogy nos, legyünk a pénzügyi piacokkal, bánjunk óvatosan kesztyűs kézzel, a magán adósság probléma, az állami, nem probléma, csak az állami. Szerintem nem, sajnos nem így vagyok, és ebben az értelemben az ECR nem túl hitelesen érvel így tehát ennyit szeretem volna elmondani. Azt hiszem, hogy könnyen tudunk majd megállapodást találni Szilvivel. Remélem, hogy a hatások túl nyúlnak majd a szövegen, és remélhetőleg gyorsabban találunk megoldást, mint ahogy a jelentésben ez szerepel. Köszönöm. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Marisa Matesz. Muito obrigada, Presidente. Eu também uh, quero falar, obviamente, sobre o relatório, mas não. Köszönöm. Én is szeretnék egy kommentárral írni azt illetően, amit Fox kolléga mondott. Kicsit elfeledkezünk a valós helyzetről. Vannak olyan országok, amelyek találtak megoldást, de egyes esetekben rákényszerítettek országokra megoldásokat. Most áttérve a jelentés javaslataira, jó, hogy szavazunk az eurókötvényekről, erről beszéltünk már az első ülésünkön. Ez egy munka alap. Szerintem jó ahhoz, hogy az összes fontos kérdésről vitázzunk. Ennek előre bocsájtásával három olyan pont van, amelyek véleményem szerint még vitatárgyát képezik, és amelyek a politikai vitát, illetve jövőbeli választásainkat irányítani fogják. Hogyha nem felelünk meg erre a három kérdésre, akkor azt hiszem továbbra is ürességben mozgunk. Elsősorban az első kérdés a támogatási és stabilitási mechanizmus. Az ilyenfajta mechanizmusokat a kondicionalitás és ennek következményei kérdéskörében kell megvitatni. Azért teszem ezt az észrevételt, mert az úgynevezett kiigazítási programnál láttuk, hogy egyes országok ennek hatája alá tartoznak, bizonyos beavatkozások hatája alá tartoznak, kaptak finanszírozásokat, de aztán olyan recesszív jellegű gazdaságpolitika alakult ki, hogy ezen országok nem tudják visszafizetni a kapott hiteleket. Ezek az országok még messzebb kerültek problémáik megoldásától, mint kezdetben voltak. És mindezt az a kiigazítási alap okozta. Azt hiszem, hogy Spanyolország és Olaszország is ebbe az irányba mozdul majd el. Az egyetlen megoldás a növekedés, nem lehet megoldás a megszorítás, mint ahogyan azt most tesszük. Itt tehát politikai döntésre van szükség. Második pont, elmondtam már, hogy a javaslat jó, azonban továbbra is olyan dolgokra épül, amelyeket csak a válság leküzdése után lehet majd bevezetni. Értem, hogy a Redemption Fundhoz és az euró kötvényekhez való hozzás csak azon országok számára nyílik meg, amelyek a kiigazítási alapot alkalmazták. Hogyan segítünk tehát ezen nehézségekkel küzdő országoknak? A harmadik pont pedig a politikai irányvonal újragondolása. Nos, itt minden attól függ, hogy milyen szerepet kívánunk biztosítani az euró kötvényeknek. Szerintem ezek megoldások, nem pedig egyfajta kompenzációk, amelyeket az országoknak biztosítunk. Nos, továbbra is ragaszkodjunk ugyanehez az úthoz, a megszorításokhoz. Ha így teszünk, akkor soha nem oldjuk meg az euró problémáit. A javaslat elemzéssel szolgál számunkra, ez kedvezőnek tűnik számomra, köszönetet mondok a jelentéstevőnek, mindenképpen tennünk kell valamit, hiszen különben már nem elemez, elemezhetünk, hanem majd csak boncolást végezhetünk. Köszönöm szépen, felolvasom, hogy ki van a listámon. Laling Sánchez Pesedo. Nos, ez a listám. Azt hiszem, ön a frakciónak az árnyék jelentéstevője? Terő? Ön az árnyék jelentéstevő? Nem. Mindegy, felveszünk a listára. További jelentkezünk nincs. Astrid. Akkor ön lesz az első Astrid. Nem halljuk, a speaker nem a, be, nem a mikrofonba beszél. To go after Werner. Akkor Werner után szeretne felszólalni? Jó, akkor csere, Werner, tessék, öni az elsőbség, utána jön azt. Ok, weiß schon, was es an deutschem Geld hat. Luxemburg már hogy is tudja, hogy uh, mi is a lényeg a német pénz számára, és illetve mennyi német pénz van Luxemburgban. Luxemburg uh, nagyon sokáig adott otthont a menekülő német pénzeknek. Egy kamatadózás is van Luxemburgban az EU többi országával szemben. Ennyiben a probléma jelentősen megváltozott és csökkent, ennek ellenére Luxemburg érdekes banki telephely maradt, nagyon sok beavatkozás történt a miniszterelnök, illetve Luling asszony részéről is ebben az irányban. Azonban ettől a ténytől függetlenül szeretnék valamit mondani először is a bizottság javaslatával kapcsolatosan, ezzel a zöld könyvvel kapcsolatban. Ez novemberből datálódik, és hogyha megnézem a 24-es oldalt, és ott a jogi indoklást megvizsgálom, Nos, mind a három variáns. Az első esetben szerződésmódosításra van szükség valószínűleg, a másodiknál is, a harmadik variánsnál is, amiről itt most szó van, nincs szükséges, nem szükséges szerződésmódosítás, szekundáris előírások valószínűleg segítenek. Hát ez számomra elfogadhatatlan. A szerződés 24. cikke értelmében az adósságok közös szintre emelése tilos. Tehát bárki el tudja képzelni, hogy szerződésmódosítás nélkül fontos tagállamokban, így például Németországban, Nagy-Britanniában, Hollandiában, Finnországban, Svédországban, a három balti államban, Lengyelországban, Csehországban, Nos, ott a közös stabilitási kötvényt megszavazzák, anélkül, hogy a szerződéseket megváltoztatnák. Hát ez egy teljes mértékben illuzorikus elképzelés. Ez a bizottságnál kezdődik, a bizottság nem nagyon dicsőséges szerepet játszott az elmúlt években, hogyha észszerű javaslatokat nézünk az euróvezet stabilizálására. A bizottság elnöke Barózó az első és segélycsomagnál 2010 májusában 17 millió eurót biztosított Görögországnak, anélkül, hogy erre lenne költségvetési sor. A 100 121-es cikk értelmében katasztrofa hát ez egy skandalum. Aztán az európai stabilitási mechanizmus, amit még nem fogadtunk el. A 121-es cikket megváltoztattuk, és a 152-es cikket kikerülne egy zöld könyv részi, révén, nos ezt is elfogadhatatlannak tartom. És így kapcsolódnak a dolgok egymáshoz. Az LKB ma az ellen foglalt állást, de Lamberts kolléga is tudja, hogy az LKB mindig úgy cselekszik, ahogy neki tetszik, én figyelemre méltó folyamatnak tartom ezt, az LKB független, és nagy súlyt helyezünk erre. Ma az LKB az adósság visszavásárlási alap ellen foglalt állást ebben a formájában. Másodszorban nem lehet a második lépést az első előtt megtenni. Az első lépés a fiskális paktum, a költségvetési konszolidáció, a kötelezettségek. A görög politika kudarcot vallott minden párt esetében az elmúlt évtizedben, amelyek kormányzati felelősséget kaptak. Most európai jog, jogot is meg kell sértenünk, nos én ezt egy elfogadhatatlan következtetésnek tartom. A következő pont az, hogy vannak USA szövetségi kötvények, ez igaz, de az USA valamennyi szövetségi állam a saját maga szavatolja a, a, a hiteleit, tehát nincs közös adósság átvétel, csak nemzeti szintű feladatok esetében, harmadsorban pedig a stabilitási kötvények. Ez egy remek fogalom, amikor Németországban kitalálták például a gazdasági recesszió esetén a nulla növekedést. Nos, ezek a stabilitási kötvények előfeltételezik, hogy valamennyi tagállam tartja magát a szerződésekhez, ezek nem újak. 97-ben ratifikálták ezeket, és Németország és Franciaország sem tartotta magát ehhez, a szabályait hatályon kívül helyezték ezek az országok. Éppen ezért azt hiszem, hogy a projektkötvényekhez való lépést illetően, tehát a projektekre vonatkozó beruházások az Európai Beruházási Bank vezetésével egy olyan lépést teszünk, amelyért tudjuk vállalni a felelősséget, amely nem ütközik a 125-ös cikkbe, az adósságok közös szintre emelését illetően, akármilyen szépen beszélünk is erről, ez egyszerűen nem jön szóba és jó magam, valamint sokan mások itt a jövőbeli vita során elutasítjuk Szilvi Gulár jelentését, akit egyébként személyesen nagyra becsülök. Tehát elutasítom ezt a jelentést, és hogy ez hova vezet, azt tegnap megmutatták a francia választások eredményei. Köszönöm. Uh, okay. Rendben. Akkor Antolin. Gracias. Yo quiero agradecer eh, el informe que presenta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gulár asszony jelentését. Nagyon fontos anyag született. Gyakorlatilag 50 éve építjük fel az Európai Uniót, mint a szabad kereskedelem egyik struktúráját, illetve a szabadság e, struktúráját, de ami engem illet, egyetlen dolgot kell megtartani nevezetesen azt, hogy gazdaságilag egy egység jön létre Európában. Meg kell találnunk Európában a problémák megoldását. Az eurókötvény Hát igen, ezt számos módon, számos vélemény illette már. Választhatunk. Hogy vajon ez az eurókötvény ez megoldja a problémákat, vagy esetleg a, az eurozónán belül új e, problémákat generál. Ugye vannak bizonyos válságban levő országok. E, tudomásul kell e, venniük, hogy majd egy külső pénz nem lép be a probléma megoldásba. 200 bázis pontos különbségek vannak egyes országok között. Szerintem a bázis pontot úgy kell tekintenünk, hogy ez a stabilitásnak a mércéje, mértékegysége. Hogyha állami finanszírozásról beszélünk, akkor az államok döntései ugye súlyosabban esnek alatba, azonban a belső piacon ez problémákat fog generálni. Ami pedig az erkölcsi kockázatot illeti, tudjuk, hogy vannak országok, ahol sok pénzt költöttek el, vannak más országok, akik gyakorlatilag szerencsejátékot folytattak a pénzzel. Ez is egyfajta ö, ö, erkölcsi kockázat meg kell mérnünk a tényleges kitettséget, ugye vannak magánjellegű pénzügyi kockázatok és állami jellegűek. De visszatérve az eurókötvényekre, az alap az, hogy hogyan tervezzük meg. Mindenképpen pragmatikus alapon kell elindulnunk, nem kell, nem szabad további problémákat generálnunk tehát mindig szem előtt kell tartanunk a végső célt. Nem csak arról van szó, hogy ezt a válságot oldjuk csak meg, hanem ez először is legyen olyan, amiből előnyt lehet kovácsolni, nevezetesen növekszik a stabilitás és a gazdasági koordináció. Tehát ne csak szankciók szülessenek, hanem egyfajta piaci ösztönzés is vannak országok, eh, akik eh, hosszú távú célok alapján fogadnak el stratégiai eh, terveket, programokat. Végül is, tehát az eurókötvény az létfontosságú. Olyan kötvényről van szó, amely euróban kerül kialakításra. Ennél fogva, tehát ezt a jelentést rendkívül fontosnak tartom, legyen sikeres. Pervans következik. Köszönöm, elnök asszony. Most csak emlékeztetni szeretném Werner Langent egy olyan szövegre, amelyről nagyon heves viták zajlottak, együtt vitáztunk erről. Ez egy olyan jelentés, amelyet mindketten felelősek vagyunk, és egyetlen egy pontot sem vezetünk be ugye a szövegbe, hogy ne álltunk volna mögé, minden politikai erőt megmozgattunk. Az állásfoglalás 38. bekezdés, amelyet 2009. októberében fogadott el az Európai Parlament, abban az szerepel, hogy azt kérjük, hogy a bizottság vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy hozzanak létre euró kötvényeket, és egy rövidtávú stratégiát dolgozzon ki, amely lehetővé teszi, ezen eurókötvények kibocsátását az euróvezetben a tagállamok nemzeti kötvényei mellett. Utal annak szükségességére, hogy ezen intézkedések következményeit értékelje a pénzügyi piacokra és a monetáris unióra. Nem, kedves kolléga, nagyon jól követtem a vitát, és hogyha megnézi, hogy milyen kontextusban írtuk ezt a jelentést a növekedéssel kapcsolatban, illetve a gazdaság és monetáris unió kapcsán, akkor itt semmiféle kétértelműség ánya sem merül fel. Ma mi a helyzet? Nem mentek ilyen gyorsan a dolgok. Most ne nézzük meg azt, hogy hogyan lehet eljutni az euró kötvényekig, és milyen keretek között lehet egy globális megállapodást létrehozni, amely lehetővé teszi, hogy ebbe az irányba elmozduljunk. Megállapítanám, hogy a következő Európai Tanács során június 28-29-én ez a téma a Banki Unió témájával párhuzamosan középpontját fogja képezni azon üzenetnek, amelyet az állam és kormányfők kiadnak majd. Ez az egyik ok annak, amiért sajnálom, hogy nem léptünk tovább, amikor megszavaztuk a múlt héten a tupeket. Mert a tupekben felvetjük az eurókötvényeket, a Redemption Fundot, a menetrend felé való elmozdulás kötelezettségét. Azt hiszem, hogy erősebb lett volna, hogyha világosabb jelzést küldünk az Európai Tanácsnak azon irányt illetően, amelyen el akarunk mozdulni. Az Európai Parlament előrébb kell, hogy járjon a tanácshoz képest. A Dölor bizottság elképzel, elképzelése egy olyan elképzelés, amihez mindenki ragaszkodik. Már egyszer kimerítettük ezt a formulát, amikor 2010-ben Erman von Rompuyra bíztuk egy munkacsoport vezetését a gazdasági és monetáris unió működését illetően. Nos, ez nem volt feltétlenül egy olyan bizottság, mint a Dölor bizottság, de azt hiszem, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy az állam és kormányfők mit szendékoznak tenni a következő tanácsülésen. Nos, az alapkérdéseket illetően azt hiszem, hogy fontos, hogy meghaladjuk ezt a padhelyzetet, ami létezik ezzel a dosszéval, dosszéval kapcsolatban. Azt hiszem, hogy szem előtt kell tartanunk az ütemterv kérdését, mert hogyha előrelépünk ezen témát illetően, akkor itt mindig egyre bonyolultabb szintre lépünk. Ha azt mondjuk, hogy kötvény, ezzel még semmit nem mondtunk, a tudósok egyre újabb és újabb módokat találnak ki, mint az euró kincstárjegyek, vagy a kék kötvények, és a többi. Werner Langen felvetette a jogi kérdéseket, hogyan értelmezzük a szerződést. Én továbbra is úgy vélem, hogy máshogyan kell értelmezni a szerződést, mint ahogyan ezt Werner Langen kívánatosnak tartja. Ugyanakkor itt van a politikai kontextus kérdése is. Az eurókötvények ellentételezéseként ami szükséges, az az európai közvélemény nagy része számára jelenleg elfogadhatatlan. Tehát nem akarunk kötvényeket anélkül, hogy megerősítenénk a költségvetési politikák európai vetületét, és nem elfogadhatatlan, hogy a mai költségvetési politikák csak a megszorítási stratégiában merülnek ki. A prioritások felsorolása során, az okok felsorolása során itt van az, hogy vissza kell térnünk a munkahelyteremtéshez, a gazdasági tevékenységekhez, ez egy előfeltétel az eurókötvények végső megállapodása előtt. Hogyha az eurókötvényekről beszélünk, hát ez semmi. Egyes tagállamoknak nagyon sürgős finanszírozásra van szükségük a piacon, de tartsuk szem előtt, hogyha ki, akar, ki akarunk lábalni ebből a válságból, akkor nem tudunk csak egy témával kapcsolatban elmozdulni, elmozdulni tehát itt a banki unió vagy a növekedés témáját említhetem. Itt a csomag összessége az, amit szem előtt kell tartanunk. Fontos, hogy ezzel foglalkozzon az európai csúcs, hiszen az LKB időnként likviditást biztosít a tagállamok számára, ez csökkenti a nyomást az integrációval kapcsolatosan. Nos, ezek tehát azok az elemek, amelyeket felkívántam sorolni a vita ezen fázisában, amely elég általános jellegű. Még egyszer Werner Langen észrevételéhez kapcsolódnék, ami az európai jogot illeti. Őszintén szólva, mióta van a Lisszaboni szerződés, és nem voltak ugye egyes tervezett módosításai ennek, de ne tartsuk ezt a kérdést meghaladhatatlan kérdésnek, mert kétszer módosítottuk a szerződést, tehát továbbra is kitűzhetjük célul ezt az utat, és ne állítsuk szembe az erényes országokat a többivel, hiszen nincsen abszolút erényes ország, hogyha az ország erényes, akkor az erős valuta, az egységes valuta hasznaiból is profitál a szolidaritás szellemében, amelynek léteznie kell. Egy utolsó szó, elnézést elnök asszony, hogy túl hosszú voltam. Nos, az USA beli helyzetet nem lehet összehasonlítani a mi helyzetünkkel. A jelentéstevő egyébként ezt meg is említette. Az Európai Szövetségi Költségvetés ott, hogyha megnézzük, hogy hogyan működnek a dolgok, nos, az európai integrációt lehet szorgalmazni ennek mintájára, de ott mindenképpen anticiklikus költségvetés érvényesül az USA-ban, tehát teljesen mások a feltételek, mint Európában. Itt nálunk nincsen sem ö, kontraciklikus költségvetés, sem pedig az adósságokat nem emeltük közösségi szintre. Thank you. Köszönöm szépen. Astrid következik most. Madame la Présidente. Euh, Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Először is németül mondjak valamit Luxemburggal kapcsolatban, reagálva Werner Langen megjegyzésére. Ő beszélhetett először, és nem jutott semmi okosabb eszébe, mint hogy a kis hazámat támadja. E, luxemburgba viccelődjön. sok német dönt úgy, hogy Luxemburgban tárolja a pénzét, nos akkor ez a tőke szabad mozgása, ami Európa egyik alapelve a szolgáltatások, áruk, emberek és tőke szabad szóval mozgása jellemzi Európát. Ezt tudja mindenki. A németeknek azt kellene meg feltennünk, azt a kérdést kellene feltennünk magunknak, hogy miért van az, hogy Luxemburgban ilyen sok bank működik. Talán arról kellene beszélnünk, hogy milyen banki adó vezetett ehhez a helyzethez, hogy ilyen sok német tárolja a pénzét Luxemburgban. Tehát itt a tőke szabad mozgásáról van szó, semmi másról. Folytatom franciára, megengedik. Lássuk tehát Szilvi Gulár jelentését, amelyben egyébként jó néhány érdekes felvetés szerepel. Vannak azonban apró kis ö, olyan részletek, amelyek félreértésre adhatnak okot. Itt van például az, hogy közösségesítjük a az adósság, ott az államadóságot van a kék kötvény és a piros kötvény javaslat. A híres, hírhet 60%-os Maastrichti szerződésben lefektetett határ alatti adásságállomány, tehát a GDP-re vetített 60% alatt kerülne csak a közös kalapba az a fölötti rész pedig nemzeti szinten alapon maradna ez. Ennek a szerződési következményei igen jelentőség lesznek, hiszen az egyik jóval olcsóbb eh, az adósság eh, törlesztés az egyik esetben jóval olcsóbb, mint a másik esetben a visszavásárlási alap a rövid lejáratú eh, adósságállományra. Német közgazdászok felvetéséből született ez az ötlet amelynek egyébként értem a logikáját, az alaplogikáját, ugyanakkor mégis furcsának tűnik számomra az, hogy kisebb itt az összönzés arra, hogy a költségvetés és eh, szigort alkalmazzuk, kevésbé legalábbis ösztönözze a költségvetési szigorra, mint az első modell. Tehát a 60 os határ alatt közötti eh, közös adósság. Ez tűnik kevésbé veszélyesnek, ez tűnik logikusabbnak, ha már egyszer ebbe az irányba mozdulunk el. Szerintem a kettő nem zárja egyébként ki egymást, bár ez igazából nem is megalapítás, hanem inkább kérdés. Következő megjegyzésem. A Szilvi Gulárda jelentésében megpróbál mindenkinek a kedvében járni. Nyilván jó néhányan tudják a padsorokban ülő képviselők közül, hogy csak akkor lehet közössé tenni az állományt, hogyha az Európai Uniónak valóban egy robusztus, jól működő, erős költségvetési uniót sikerül létrehozni, amelyen belül a tagállamok tartják magukat a szabályokhoz, a közösen elfogadott és lefektetett költségvetési szabályokhoz. És a költségvetési szigor kívánatos cél, ugyanakkor más szempontokat is figyelembe kell venni, ezért talán ezért Kicsit elsietett javaslatnak tűnik ez. Az euró kötvény gondolata egy befejezett folyamat megkoronázása lehetne. Itt azonban szerintem elsietett lépés lenne. Ami a költségvetési paktumot illeti, nincsen igazi kötelezettsége a tagállamoknak arra, hogy tartsák a szabályokat. Bármilyen nevet is választunk, legyen az eurókötvény, vagy stabilitás kötvény, ez mind-mind virtuális maradna. Bár nem tagadhatatlan, hogy a tagállamok a költségvetés tekintetében bizonyos fajta szigort alkalmaznak, de még egyszer mondom, ez alapvetően e, egyelőre elméleti lehetőség. Hogyha az raportőrünk, az előadónk szeretne valamit előre mozdítani ez ügyben, akkor konkrét javaslatokkal kellene inkább előállnia. Ha azonban ez nem alakulhat így, akkor fennáll a veszélye, hogy ez a jelentés a polcra kerül, és majd ott fog porosodni, anélkül, hogy bármi is történne ez ügyben. Ezek tehát az alapvető megjegyzéseim ezen a ponton. Talán másoknak is van mondani valójuk ezzel kapcsolatban. A szerződés 125 cikkének a kérdése is felmerül, mi szerint ez a szerződés hatáján belül marad-e, a jelenlegi szerződéses kereten belül tudunk-e maradni, vagy esetleg szerződés módosításra lenne szükség. Én igazából rövid távon nem látok a lehetőséget az alapszerződések módosítására, ugyanakkor valódi problémákra valódi megoldást kell találni az euróvezeten belül. Jó lenne, hogyha jelenlegi szerződéses kereten belül találnak megoldást. Én egyszerűen nem hiszek abban, hogy a szerződés módosítása az megvalósítható lenne az elkövetkezendő években. Peter Simon. Köszönöm, elnök asszony. Sajnos eh, Fox kolléga elhagyta a termet, hát ez magáért beszél, hogy belerúg egyes emberekbe, és aztán pedig elmenekül, de ö, ellen kell mondanunk neki, amikor azt mondja, hogy az államadóságválság abból származik szó szerint, hogy sok ország túlságosan hosszú ideig, túlságosan sokat költött. Hát akkor csodálkozom valóban, hogy ilyen igazság alaptalan kijelentéseket hogyan lehet mondani Spanyolországra, ahol banki válság is van, vagy Írország esetében is. Talán ott sem jutottak el hozzá ezek az információk ezen országokat illetően, mert hamarabb el kellett hagyni a termet. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek ezért a differenciált kidolgozásért a jelentését, illetően különösen az állam adósság alappal kapcsolatosan, amely közel áll az én elképzelésemhez. Ami pedig a jövőbeli perspektívákat illeti, hogy hogyan lehet majd valamikor eh, elérni ezen folyamat végéhez. Nos, a 11-es bekezdést, illetve szeretnék egy kérdést feltenni a jelentéstevőhöz. Teljesen helyes, hogy ezen a helyen egy kicsit megpihenünk, és olyan területeket eh, tárgyalunk, amelyek eh, a jelentés fő területei, de nem vagyok biztos benne, hogy itt az újra tőkét sítési alap, illetve a betét garancia rendszert fel kellene vetnünk. Európában úgy értjük ezeket a biztonsági mechanizmusokat, hogy a saját európai betét garancia alapra rendelkeznénk. Nos, a múlt héten felmerült az a kérdés, hogy hogyan lehet akut módon reagálni a fenyegető veszélyekre, amelyek középtávon úgy tűnik, hogy fenyegetnek minket. Sokan javasolták ezt. A betétbiztosítás kérdésével régóta foglalkozunk. Az elnök asszony tudja, hogy milyen fáradtságosan kiérlelt gondolat ez. A parlament egy egységes álláspontot képviselt, de a tanácsban nehezebben alakult ez a helyzet. A betétbiztosítási rendszert illetően nagyon különböző hagyományok léteznek az egyes tagállamokban, és ez arra is visszamegy, hogy különböző a banki ágazat az egyes országokban. Számos nagyon jó, jól megállapodott ugye itt vannak a spanyol problémák, nagyon jó betétbiztosítási rendszerek vannak tagállami szinten. Itt az EU szintű betétbiztosítási rendszert nem kellene felvetnünk ebbe a jelentésbe, hanem máshol kellene ezzel foglalkoznunk. A betétbiztosítási rendszert a parlament támogatta, azon elv alapján, hogy európai szinten ugyanolyan feltételeket kell biztosítanunk, el kell kerülnünk a versenytorzulásokat, a lehető legnagyobb szubszidiaritást kell biztosítani lefelé, azaz a fennálló hagyományokat tiszteletben kell tartanunk, hogyha ezeket módosítva folytatólagosan fenn lehet tartani. Okay, so... Sofia következő felszólalónk. Köszönöm, elnök asszony néhány általános észrevétel. Hallgattam az eszmecserét. Úgy gondolom, hogy eh, különféle mod- mod- modalitásokról beszéltünk, modellekről, meg arról, hogy mi a megfelelő előrevezető út. Eh, valójában nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik legyen az, mert nagyon jó pró és kontra érvek hangzottak el mindegyik verzió mellett az irány az sokkal fontosabb. Úgy cirka 12 évvel ezelőtt elkezdtünk valamit, félintézkedések, félmegoldások születtek, semmi nem lett teljes. Azért, mert az emberek rettegtek a döntések meghozatalától, féltek, a, hogy mit szól a választó körzetük. Na most akármibe vágunk bele, végig kell mennünk az úton ne legyenek felhígított kompromisszumok, meg félmegoldások, mert úgy gondolom, hogy a döntéshozataltól való rettegés tulajdonképpen megakadályozta, hogy egy teljes politikai unió jöjjön létre, és ez okozta ezt az egész helyzetet. Elmondom, hogy én azok közé tartozom, akik ki e, törnek a fiskális fegyelem mellett, nem hiszem, hogy költéssel mászunk ki a válságból, ne nyújtózkodjunk túl a takaronkon. Tehát támogatni tudom azokat, akik egyébként a, a megszorítások mellett vannak. Na most a, az erkölcsi kockázat kérdését illeti. Ezzel tulajdonképpen túlszulejtettük ezt az egész eszmecserét. Erkölcsi kockázat. Most miről van szó? Mely országok erkölcsösek, melyek erkölcstelenek? itt igazából politikai választásról van szó. Nincs ilyen dolog önmagában, hogy erkölcsös, meg lusta, költekező, erkölcstelem ország. Tehát beszéljünk egyes, egyenesen. A kollégám valójában, ahogy elővezette a kérdést, az nagyon közel van ahhoz, ahogy Hollandiában bizonyos pártok éppen az, a megszorítások ellen próbálnak fellépni. E pillanatban én így látom, és a maga a jelentéstevő is utalt erre, hogy, hogy vannak ugye bizonyos országok, akikről beszélünk, és sokkal többet tesznek a reformok megvalósítása érdekében, mint például a saját hazám. Tehát nem fekete és fehér a világ. Hogyha van egy rendszer, ahol megfelelő védőintézkedések, garanciák vannak, amelyek alapján kiépülhet a bizalom. Mert hiszen hát végül is csak erről beszélünk, ugye bizalomról beszélünk. Száz százalék garancia nem létezik, mert hogyha lenne száz százalék garancia, akkor nem kellene bíznunk egymásban. Mivel azonban ilyen nincs, ezért meg kell bíznunk egymásban, szabályokra van szükségünk, amelyekben mindenki, amelyeket mindenki betart. Nem a, a, a, a hitellel kapcsolatos bizalom a, a, a probléma oka, hanem épp ellenkezőleg a bizalom hiánya. A bizottság azt mondja, hogy több kötelező hatályú szabály legyen, amelyet azonban ezt bizonyos országok blokkolták, élükön Németországgal és Hollandiával. Tehát mindegy, hogy mit választunk, akármit választhatunk, de akármi is az, egy teljes értékű politikai unió legyen a végén. Ne legyenek félmegoldások, meg felhígított dolgok. Én ezt mondom, a teljes értékű politikai uniónál ne adjuk alább. Kiitoksia rouva puhemies. Ja kiitoksia. Elnök asszony, köszönöm a szót, és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkát. Nagyon egyértelmű a jelentés is, meg a szöveg is. ugye érintették az eurókötvényt, illetve egyéb pénzügyi intézkedéseket. Ugye a szövegben az a jó, hogy szóba hozza jó néhány alkalommal az erkölcsi kockázatot. A saját nevemben mondom, nagyon nehéznek tartom azt, hogy elmondjam, hogy az eurókötvény vagy bármely egyéb intézkedés hogyan kivitelezhető erkölcsi kockázat nélkül van egyetemleges felelősség, amely tulajdonképpen átruházza a felmerülő erkölcsi kockázatot másokra. Tehát az összes európai ország, északi és déli ország, szerintem ne kelljen megosztani az országokat, hogy északabbra vagy délebbre vannak, inkább azt nézzük meg, hogy milyen a felelősség a demokratikus legitimáció is kulcsfontosságú, hogyha az állampolgáraink számára az általunk hozott döntések nem tűnnek legitimnek, akkor nem fogják jóvá hagyni őket. Ebből különféle társadalmi nyugtalanság fakadhat. Ennél fogva tehát. Bár még mielőtt szóba kerül az adósság visszavásárlása, ne csupán a politikusokat kérdezzük meg, hanem a, az állampolgárokat is. Ez létfontosságú. A hazában, Finnországban, a politikusok nem nagyon támogatják az eurókötvény gondolatát, a parlament, és az, illetve a kormány és az ellenzék egyaránt ellene volt a gondolatnak. Finnországban lehetséges, hogy csak az 5%-ot birtokló zöldek azok, akik támogatják a gondolatot. Akkor egy újabb kanyarral Luxemburgnak adjuk meg a szót. Nein, nein, beim besten Willen. Ich wollte nur eine Erläuterung geben. Csak egy magyarázatot szeretnék adni, hiszen itt a német szakértői tanács javaslatáról van szó, hogy valamennyi államadás adóságot, amely a 60% GDP fölött van, azt közösségi szintre emeljük. Uh, itt a 17 országból 8 ország vehetne részt ebben az alapban, a többi, amely más mentőcsomag hatája alá tartozik, azok nem, vehet, nem vehetnek részt, tehát Portugália, Görögország, Írország és újabban Spanyolország. Azok az országok, amelyek 60% alatt van azok, vannak, azok szintén nem vehetnek részt, Észtország, Finnország, Luxemburg, Szlovénia és Szlovákia ezek. Tehát az marad, hogy a visszafizetési alap, amiről múlt héten döntöttünk, itt 2,3 milliárd eurós volumenről van szó, és ez nagyrészt Olaszországra esne. 975 millió esne Olaszországra, és egy nagyobb összeg Németországra, mint második legnagyobb adósra. És itt az a dilemma, amelyet Monti úr leír, ez nem módosulna, hiszen Olaszország lenne a legnagyobb részben képviselve ebben az alapban. Ez csak tiszt, tisztázás véget mondom, tehát hogyha megnézzük a német szakértői tanács ajánlásait, javaslatait, akkor ezt teljesen el kell olvasnunk. Azt hiszem a helyes lépés most az, hogy előrelépéseket tegyünk a politikai unió irányába, és aztán az EU költségvetést meg kell erősíteni. Sok állam és kormányfő ezt a levelet már aláírták, tehát hogy maximum 1 és ezzel alapvető hibát követtek el szerintem. Aztán a Fiskális Unió, az Európai miniszterek el kell, hogy fogadják az ISM-et, és csak utána gondolkodhatunk a szerződés módosításon az euró kötvek tekintetében, hogy egyáltalán szóba jöhet-e. Uh, Köszönöm. Én is felírtam magam a hozzászólók listájához, nem visszaélni a helyzettel és rövidre fogni. A kettes csomagban már beszéltünk a visszavásárlás alapról. komoly dilemmával kell itt szembenéznünk. A megváltás és a keresztrepeszítés dilemmája ez. Itt van már a visszafizetési alap, tehát ehhez nincs szükség keresztre feszítésre. Uh, Örülök, hogy hiszel abban, hogy eljött már számunkra a megváltás, ami ugye szó vicce angolul a visszafizetés és a meglátás ugyanaz a szó ebben az esetben, mondja a tolmács, tehát amiatt arról beszélünk, hogy a, a tagállamok mindenféle mentőcsomagokat, mentőalapokat dolgoztunk ki, egy fiskális unió a cél, akkor egyértelmű, hogy ezt nem lehet olyan gyorsan tető alá hozni. Hogyha az adósságállomány közösségesítéséről beszélünk, akkor komoly ok, problémát okoz, hogy túl sok mindent túl gyorsan akarunk elérni. Amikor Franciaországot vagy Németországot arra kérjük, hogy GDP-jük 3-4 szeresét eh, vállalják fel eh, egyetemlegesen. Mm. Egyetemleges felelősség eh, mellett adóságban. Tehát érdemes lenne valamilyen korlátozott felelősség mellett e, megtenni ezt, ahogy azt az EFSF esetében is tettük. Tehát el kell döntenünk, hogy rövid vagy hosszú távú e, eszközről van szó, hiszen hosszú távon mindent vagy semmit. Ez lesz a döntés, azonban rövid távon árnyésülgésen megoldásra van szükség. Kisebb mennyiségű pénz közös felhasználása kincstárjegyen keresztüli kibocsátása. Ezzel pár évet nyerhetnénk, és ez alatt az évek alatt megtehetnénk azokat a lépéseket, amelyek a hosszú távú fiskális unióhoz vezetnek, amelyben egyébként hiszek, de az eredeti e, euróból kell kiindulnunk. A parlament azt hiszem, hogy őszintébb volt, mint a többi e, intézmény. Nem félünk attól a ténytől, hogy a kockázatmentes államadóság problémáját valahogy meg kell oldanunk. Hétről hétre a bizottsággal és a tanácssal triológusban még egy olyan preambulum bekezdést sem, amelyben felvetjük ezt a problémát ha, ha homogodogjuk a fejünket Európában, akkor láthatjuk, hogy még messze az a pont, amikor a mindent vagy semmi döntést meg tudjuk hozni. Örülök tehát annak, Szilvi, hogy a kincsterjegy javaslatokat beépítetted a szövegedbe, ennek egy módosított változatát szeretném látni, inkább korlátozott felelősség mellett, mint egyetemleges felelősség mellett kibocsátást tartok elképzelhetőnek, hiszen piacelemzői szempontból kezd megvizsgálni. Amikor azt mondjuk egy ország polgárainak, hogy mindezt az adósságállományt magára vállalja egy ország, persze nem egészen ez, így néz ez majd ki, de potenciálisan mégis ezt kell valahogy kommunikálni. Tehát ezt valahogy invenciózusabban kell tárgyalnunk, fel kell mérnünk, mik a választási lehetőségeink, és meg kell találnunk a megfelelő úti tervet, amely elvezet a megoldáshoz a jövőben. Köszönöm, Szilvinek megadom most a szót, hogy lezárja a vitát. No, rapidement et en remerciant tous ceux qui sont... Egészen gyorsan köszönetet mondok azoknak, akik felszólaltak, akik figyelme hallgatták a vitát, akik itt vannak. Nos, az első dolog az erkölcsi kockázat és a fegyelem. Nos, itt ne kövessük el azt a hibát, hogy függetlenjük a jelentést aztól, amit már tettünk. A francia akkori kormány akkoriban a szankciók automatizmusának megerősítését szorgalmazta. Merkel és Sarkozy korlátozták az automatizmust. Ugyanakkor tehát nem szabad azon versengeni, hogy ki a, az erényesebb. Itt van a szöveg, azt elfogadtuk, tehát bízunk a saját jogszabályunkban, amihez hozzávehetjük a fiskális paktumot. Nem válaszolnék Fox úrnak, aki szokás szerint egy nagy mutatványt mutatott be, egy ö, ö, leckét akart adni az euróvezet szemére, amihez nem is tartozik hozzá. Azt itt van egy jogi kérdés, amelyet Werner Langen vetett fel. Nagyon érzékeny vagyok a jogi érvre, amelyet Németországban alakítottak itt A jogközösségben nem lehet megsérteni a szerződéseket. Egyet kell értenünk azt illetően viszont, hogy hogyan értelmezzük ezeket, hiszen itt két nézőpont van, vagy a jogi akadályok kérdés, amelyet én tiszteletben tartok, és itt próbáljunk megoldást találni, vagy pedig a jogi akadályok mögött az elutasítást rejtjük el. És Werner Langent illetően nyugtalan vagyok bizonyos negatív üzenetek miatt, amelyek Németországból erednek, illetve a közvelemény egy részéről Németországban. Gyakran Németországban nyilvánosan felszólaltam, ismerem az ottani közvéleményt. Nem lehetséges olyan unió, ahol elvi elutasítások vannak, és egyesek a jogi érvek mögé rejtőznek ezt illetően. Én egy német alkotmánybíróval is találkoztam, tehát lehet ezekről a kérdésekről vitázni, itt kötelezettségvárosra van szükség valamennyi euró övezeti ország részéről, a tergettú rendszer és egyebek keretében már vannak garanciák, amelyek nagyon messze mennek, tehát ne gúnyolódjunk, próbáljunk egy olyan megközelítést találni, amely lehetővé teszi azt, ami lehetséges, a jog tiszteletben tartásával intelligens módon mi ezt végrehajthatjuk, mondhatjuk, és ez az a válasz, amely meggyőzi majd a piaci szereplőket. Tehát nyitott vagyok valamennyi módosító előtt, amelyek a néppárt, illetve bármilyen ö, nemzetiségű kollégák részéről érkeznek. Remélhetőleg a megközelítés konstruktív lesz, és megszilárdítja az euróvezetet. Ami pedig ö, Pervans Benez észrevételét illeti, ö, itt mindenképpen egy elemzésre van szükség, ezt még a pénzügyminiszterek nem hajtották végre. Az Európai Központi Bank kormányzója, vagy bárki más, olyanok, akik kompetensek, de akik nincsenek közvetlenül kormányon, ez bizonyosan segíteni a tanácsot. Ez egy olyan javaslat, amiről még beszélünk majd. A második dolog, Pervans elmondtad, hogy az USA nem hivatkozási alap. Mindenek ellenére az emberek mindig az USA-ra hivatkoznak. Az emberek mindig ö, az amerikai piacra vonatkoznak. Persze különbséget kell tenni egy 200 éve fennálló állam és az kialakulóban lévő európai integráció között. Ö, Nos, szeretném elmondani, hogy nézzük meg, hogy az államadóság közössététele ez egy eredeti út, amelyet Európa követhet, de talán más útak is vannak. Astrid Lullingnak válaszolva vannak persze előnyök és hátrányok, ezek teljes mértékben eltérnek a Redemption Fund és a kék kötvények esetében. Ezt a jelentésemben nem is rejtem el, noha nagyon rövid ez, hogy vannak hátrányok a Redemption Fund esetében ö, ott ki lehet nyújtani az adóságok futamidejét, a német szakértői tanács feltételekhez kötötte ezt, tehát ott egy olyan elományt kell kezelni, amely egyre csökkenő félben van, és az adóság többi részét a tagállamok kezelik. Tehát itt nagyon erőteljes ellenőrzésre van szükség, és a déli országokban a legnagyobb ellenállás a Redemption fund szemben, hiszen itt vannak kötelezettségek az államadóságok kibocsátásával szemben, ami pedig a Weizsäcker féle kékötvény javaslatot illeti, a többletköltség a 60% feletti adósságállomány finanszírozásának többletköltsége nagy probléma lett azon országok számára, amelyeknek nagyon sok az ilyenfajta adósságuk. Tehát nagyon érdekes az az ösztönzés, hogy a ö, nemzeti adósságokra ö, korlátozzuk ezt az adósságot, hiszen a ö, piros adósságokból többletköltségek adódhatnak, tehát a 60% feletti költségek esetében. Ahogyan Sophie is elmondta, választani kell. Jó magam, elmondanám őszintén, hogy személyesen Nincsen semmiféle előítéletem, a kék kötvény, a piros kötvény, a Redemption Fund mellett vagy ellen. Van itt egy észak megosztottság, és franciaként ez nagyon mély sajnálatot kelt bennem. Ezt az észak-dél megosztottságot meg kell szüntetni az EU övezetben, hogyha ezt nem sikerül megtennünk, akkor nagyon nehezen tudunk kilábalni ebből a helyzetből. Tehát minden módosító előtt nyitott vagyok, más elképzelések előtt is. Azonban mindig azt tartsuk szem előtt, hogy olyan megoldásra van szükség, amely mindenki számára előnyös lehet. Péter Simonnak válaszolva bankokat illetően a jelentésben Nos, ez nem az euró jövőjéről szóló jelentés, és nem is a bankokról szól, Péter. Csak egy kis bekezdésben akartam felvillantani, hogyha nem ö, hozunk megoldásokat a banki ágazatban, akkor bármiféle eurókötvényt elképzelhetünk, ez nem lesz sikeres. Tehát a banki ágazattal kapcsolatban erőfeszítésekre van szükség, erről máshol már vitáztunk, persze lehet akár törölni is ezt a bekezdést, Emlékeztetnélek arra, hogy itt a felügyeleti csomaggal kezdtük a parlamentben, és az Eliza Ferrer a jelentéssel, és ott két évvel ezelőtt már kiemeltük, hogy ezen a területen tennivalókat kell majd még végrehajtanunk. Mindenképpen köszönetet mondok ezért a nagyon konstruktív vitáért. Thank you very much. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje július 9-e. A módosítók megvitatása pedig szeptember 9-e. A bizottsági ülés szeptember 19-e, és remélhetőleg októberben sor kerül a plenárisra, de ezt még vissza kell igazoltatnunk. Köszönöm. Ezzel az ötös napi rendi ponthoz érkeztünk, eljárási szabályzat a jogalkotási eljárások során folytatott intézményi közötti tárgyalásokról szóló 70. cikkének módosítása. De talán adok önöknek néhány percet, hogy ne kelljen kiáltoznom. Köszönöm. Okay, if you if you're leaving, if you're leaving, can you do it quickly then? Aki távozni jó, hogy kérem, minél gyorsabban távozzon, hogy tovább mehessünk a munkával. Um, Sven, Werner, can you talk outside? Uh, Sven, Werner, kérem folytassák a diskurzust odakint a terem előtt. Okay, right. Um, this is the um, amendment of the rule 70. Tehát az eljárási szabályzat 70. cikkének a módosításáról van szó, jogalkotási eljárások során folytatott intézményközi tárgyalások. Én vagyok a raportőr, én vagyok egyébként a, a bizottságnak az elnöke, és más nem akart ebbe a témába belefolyni, ennél fogva lett belőlem előadó, van ez így általában. Gyakran fordul elő például statisztikai témáknál is hasonló, ez pedig intézményközi ügy. Tehát a módosítók megbeszélése. 19 módosítót nyújtottak be, jó néhányat, jó magam, megpróbáltam visszatükrözni ezekben az eredeti jelentéstervezettel kapcsolatos vitán elhangzottakat. Itt az EFKO bizottságnak a megfogalmazásait vettük górcső alá, no, jó néhányan voltak, akik nem szerették azt a stílust, azt a megfogalmazást, ezt megpróbáltuk átalakítani. Négy fő kérdés van a módosításban. Először is a bizottsági döntés arról, hogy meg kell nyitni a tárgyalásokat, és hogy ha igen, akkor hogyan. A módosítóimban alapjában véve megpróbáltam leírni azt, hogy az adott szakbizottságon belül mit csinálunk, mert hiszen ugye rendszeresen jelentések születnek arról, hogy még zajlanak a trialógus tárgyalásokon. Ezt a bizottság elé szeretnénk tárni, amennyiben valakinek ellenvéleménye van, hogy ne így menjünk tovább, akkor szavazzunk, de úgy gondolom, hogy a szavazásra akkor kell sort keríteni, amikor a tagok nem számítanak rá. Én én, én azonban nem volnék emellett, inkább majd szavazások során, vagy majd előre megbeszélt alapon szavazunk. E, nyilván, ami értelmes, azt beépítjük a szövegbe, precízebbé tehetjük, e, amikor esetleg e, szavazásra került sor, akkor egyszerű bizottsági szavazat többség lenne a döntő. A Werner szeretett volna minősítés, eh, minősített többséget szeretett volna, tehát például a hatos csomagnál is, és egyéb helyeken is soha nem tudtunk volna eredményre jutni. Úgyhogy ö, eh, ilyen alapon, ha minősített többsége mellett lettünk volna, akkor egy második olvasatig kellett volna elvinni az anyagot. Eh, ez pedig ö, szembe menne azzal, amit a tanács akart. Ugye ott hat, hat szavazatos többség volt, amikor plenáris elővittük az anyagot. A bizottságnál a kétharmados többség nem, nem egy jó ötlet. Van ennek a helye, például akkor, amikor a plenárison a második olvasatot ö, alkalmazzák, majd megkérdezem, meghallgatom azt, hogy kinek mi az a vélemény ezzel kapcsolatban. Galtieri úr azt mondja, hogy a, a tárgyalások megnyitásáról szóló anyagot le kéne fordítani, és minden tagnak el kéne jutatni. Szerintem ez nem igazán kellene tenni. Az elnök közleményeiben a, egy bizonyos időpontban majd kérjük, hogy legyen szavazás, vagy hadd indulhassanak meg a tárgyalások. Tehát majd később, valami későbbi időpontban gondolom, hogy formálisan indítványozni kell a szavazást. Lehetőséget kell adni a bizottságnak arra, hogy a trialógussal kapcsolatos mandátumot aktualizálhassa, az események függvényében. Ezt nem formális szavazás keretén belül, de megcsináltuk a hatos csomag tárgyalása során. Egyfajta helyzetjelentés született, ezt megbeszélték az előadók, és az eszmecserével kapcsolatban kialakult egy nézetazonosság. Második pont, hogy mikor kell a plenáris elé terjeszteni a tárgyalások megnyitásával kapcsolatos indítmányt. Itt vélemény különbség volt. Ugye itt nem csak mi rólunk, ami bizottságunkról van szó, hanem másokról is. Erre sor kerülhet egy politikai frakció, vagy nem, legalább 40 tag indítványa alapján Én azt javasoltam, hogy legalább két politikai frakció, vagy legalább 40 tag kellene, hogy kezdeményezze ezt a bizonyos plenáris eléterjesztést. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban is döntésre kell jutnunk. E, egy másik alternatíva volt, hogy vannak tagok, akik esetleg két frakciót is képviselnek. Az elnökök konferenciája e, beavatkozhat, amennyiben e, határozottan úgy érzik, hogy magasabb szintre kell emelni az adott kérdést. Tehát ezek az alternatívák, amelyekkel kapcsolatban döntésre kell jutnunk a tárgyaló csapatnak az összetételével kapcsolatban eh, jeleztem, hogy csak úgy, mint most, van az elnök plusz az elnök és az árnyék jelentéstevők. Ebben az esetben az elnök egy formális posztot tölt be, az intézmény közi ügyekben rendelkezhet, például delegált jogi aktusok vonatkozásában. E, azonban reméljük, hogy az intézmény közé ügyeket ki tudjuk valahogy emelni e, a szakpolitikával kapcsolatos e, ügyekben. Tehát ne legyenek itt ilyen közi csatározások. Ezt egyébként sikerrel és nagyon hasznosan alkalmaztuk is a szakbizottságon belül. tehát a tárgyalásra, a tárgyalási felhatalmazással kapcsolatban ugye lehetőséget kell adni minden frakciónak a, a jelenlétre. Tehát küldjenek ö, ö, helyetteseket, vagy ö, jelölteket, hogyha a, például az előadók, vagy az árnyék előadók nem jelennek meg esetenként az alapcsapatot ki lehet bővíteni. A hatos csomagnál nálunk is volt ilyen, a koordinátorokat is behívtuk az ülésre szükség esetén. Nem azt mondom, hogy mindig, minden esetben ott legyen az összes koordinátor, mert hiszen döntöttünk úgy, hogy nem kellenek a koordinátorok, azonban amennyiben a körülmények megkövetelik, akkor ám jöjjenek. Végezetül pedig a trialógus anyagainak a köröztetése. Ugye normális az, hogy egy ilyen négy oszlopos trialógus dokumentum jusson el az érintettekhez. A legfőbb kérdés azonban az, hogy amennyiben aktualizáljuk, frissítjük a dokumentumot, vagy egy nem hivatalos ilyen teremdokumentum, non-paper születik, akkor vajon azokat mennyivel előbb kell köröztetnünk. Számos tag, magamat is ideértve 24 órát javasolt, Galtieri úr pedig 48 órát mondott. Nyilván hát a lehető leggyorsabban körre, közre kell ezeket adni, de hát ugye én például hetenként több trialógusban is részt veszek, hát nem tudom, nem tudom, hogy 48 órán belül hogy férne ez bele én már itt köröztettem egyfajta kompromisszumos javaslatot. Ez nem tartalmaz minden egyes javaslatot, tehát ezek majd pluszba jelentkeznek. Egyébként, ahol a tagok hosszú módosítókat nyújtottak be, ott célszerű lenne, hogy azokból kiemeljük a ténylegesen lényeges elemeket, próbáljunk meg szavazni egy olyan anyagról, amely a szakbizottságnak a, a véle, több, többségi véleményét tükrözi. A közre adott első kompromisszumos javaslatból kimaradt valami, az egyik, ugye ez a tárgyalások megkezdése hogy nevezetesen ahhoz kétharmados többség kellene. Hát én ezt nem támogatom. Persze szavazásra bocsáthatjuk. Ezt szerette volna, illetve szavazhatunk, hogyha a többség úgy dönt. A másik dolog, amely konkrétan korlátozza az elnöki hatáskört, hogyha egy árnyékjelentéstevő vagy egy jelentéstevő ö, ö, kommentárt fűz az anyaghoz. De elmondanám, hogy elég gyakran, sőt alapértelmezés szerint az elnök maga is szokott előadó lenni. Az EC24-es 24 trialógus nem nagyon váltott ki érdeklődést, nem tudom, hogy honnan tudunk oda, és alelnököt tartani, találni. Tehát amennyiben a csoport nem tud dönteni, akkor az, a kérdés felkerül az elnök szintjére, és hát tudomásul kell venni, hogy, hogy el kell hinni, hogy az elnök felelős módon jár el. Hogyha az árnyék tevő kerül szóba, akkor különös körültekintéssel kell eljárni, hogy, hogy hogyan kezeljük az ügyeket nagyobb méretű csoportokban, vagy kisebbekben. Ugye én történetesen nem az egyik legnagyobb frakciót képviselem, elég sok dolgom van, lehetséges, hogy a kisebb frakcióknál úgy érzik, hogy mindig mindent az onnan delegált elnöknek kell ellátni. Aztán ami az intézményközi csatározásokat illeti, akkor az, az illetékes elnök, például én, lehet, hogy hatékonyan végzi a munkáját, csökkenti a csatározások számát. Én hajlandó vagyok elnökként felvállalni ezeknek a levezetését. Szóval majd megnézzük, hogy mit gondoltak azok, akik megfigyelőként vizsgálták a CRD alakulásának a folyamatát. Úgy gondolom, hogy ebben ne igazán akarjunk eltérni más bizottságtól. Ez egy ilyen általánosan elfogadott eljárás. Tehát ilyen kérdésekben az elnök szokott eljárni, vannak más bizottságokban más eljárások, az ipari szakbizottságban, ahol az összes tárgyalást gyakorlatilag az elnök vezeti le. Mi itt egy kicsit lazábban állunk ahhoz, hogy kit engedünk felszólalni a trialógus során. Elképzelhető, hogy ez hosszadalmasabb, de hát szerintem ez így demokratikus. Magam részéről ennyit akartam mondani, tehát a magam részéről egyfajta személyes prezentációt fogalmaztam meg. Itt vannak az ányék jelentéstevők, itt elsőként Jean-Paul a néppártól, már hogyha szót kér természetesen. Elnök asszony, én még nem láttam ezeket a kompromisszós módosítókat, nem tudom, hogy ez jelentenek-e problémát számomra, vagy nem. Csak néhány észrevétel, ami a módosítókat illeti, amelyek dosszingban szerepelnek az ötös szám alatt. Nos, én Gualtieri úr módosítói ellen vagyok, noha ő jogász, én is az voltam 25 éven keresztül, de azt hiszem, hogy ö, nem szabad ilyen dolgokat megengednünk. Aztán a második dolog, ismerik álláspontomat, úgy vélem, hogy Klutte úr módosítója kielégítő, szerintem. Hogyha megtalálom ezt a módosítót, a bizottság elnökkel kapcsolatosan, ez a 14-es módosító Klute úr tollából, amit nagyon jónak tartok, legyünk világosak. Itt a parlamentben az elnök különleges funkciókkal rendelkezik, és ez nem az személy elleni támadás. Vannak olyan szakbizottsági elnökök, akiket nem szabály szerint választottak. A szakbizottsági elnökök a bizottság képviselőinek tűnnek, a bizottsági többséget testesítik meg. Noha van itt egy belső rendszerünk, amely meghatározza, hogy a különböző ö, frakciók között hogyan legyen megoszt, legyenek megosztva ezek a szakbizottsági elnöki helyek. Tehát a szakbizottsági elnök olyas valaki, aki egy különleges helyzetben van, van egy látható intézményi szerepe, álláspontja, ugyanakkor nem feltétlenül képviseli, amikor ö, beszél vagy cselekszik az adott szakbizottság ö, többségét. Ez tehát egy helyzet, amely szerintem a külvilág felé érthetetlen, de ilyen a helyzet, ezen nem változtathatunk. És ilyen körülmények között azt hiszem, hogy arra van szükség, hogy a szakbizottsági elnök semleges legyen a triológus során. Ön nagyon helyesen említette, hogy van különbség a kis frakció és a nagy frakció között. A nagy frakció esetében jobban meg kell osztani a jelentéseket, hiszen minden egyes dosszié sorsát nyomon kell követni. Ön beszélt az ITRE szakbizottság elnökéről, vagy az ECON szakbizottság elnökéről, amiben itt dolgozunk. Most megnézzük azokat a dossziékat, amiket kiosztottak. Egyeseket senki nem akart, és így kapta esetleg az elnök. Aztán itt felvetették ezt a négy nagy dossziét, azt hiszem, hogy e tekintetben ismerünk el világosan a helyzetet. Én nem kételkedem az elnök személyes tisztességében, de mindenképpen átláthatóságra van szükség. Most mindenki az átláthatóság szót hangoztatja, az angol, szeszok angol imádják az érdekkonfliktus szót. Én nem vagyok annyira mm, barátja ennek a szónak, ami egyébként nagyon francia jellegű, de az érdekkonfliktus esetén azt hiszem, hogy itt mindenképpen a nemzetgyűlés elnöke, illetve az elnöki funkció közötti átfedések voltak, és a tegnapi választással ezek megoldódtak. Tehát ez az, amit el akartam mondani, de ez a személyes álláspontom, önök ezt ismerik, én ezt meg is írtam, diszkrét és bizalmas módon, és továbbra is önök rendelkezésére állok. Köszönöm. I don't have... A szocialisták és demokraták részével nem látok jelentkezőt. Sven? Yes, so um, just very briefly... Igen, Először is köszönöm a kompromisszumos módosítási javaslatot. Az utóbbi eszmecserénk óta úgy döntöttünk, hogy nem, nem megyünk bele abba a kérdésbe, hogy miféle többségre van szükség arra, hogy valamit újra előterjesszen az ember, vagy újra nyisson egy kérdést, hogy közvetlen tárgyalás indul, indulhasson. A kétharmad, vagy a tagok többsége, hát ez elég filozófikusan hangzik, tehát a mi szempontunkból a, az egyszerű többség az eltérhet, a kétharmad talán jobb lehet, de végezetül nem ez az alapkérdés, nem ez a kulcskérdés. Úgy gondoljuk, hogy a kompromisszumos javaslatai egyensúlyban vannak, amikor pedig az anyagok kiadásáról, köröztetéséről van szó. Jürgen módosítója a 14-es számú, erről Jean-Paul is épp az előbb szólt. Hát azt mondanám, hogyha a trialóg összes anyagát a bizottságtól az összes frakciónak ki akarjuk adni, akkor ez szinte már olyan, mintha online feltöltenénk az anyagot. A tárgyaló tímek között nem hallottuk a kérdést, nem beszéltek mikrofonba. Most Jürgen németjéből próbáltam fordítani, de németül folytatom. Jürgens. Németül, tehát a 14-es módosítóban, amit az imént illettél dicsérettel, ott azzal, hogy minden írásbeli dokumentum és nem hivatalos dokumentum, amely a három oldalú egyeztető tárgyalásra, megvizsgálásra kerül, a bizottság rendelkezésre bocsájtódik, szükség esetén a képviselőcsoportokon keresztül. Itt arról van szó, hogy minden frakciónak meg kell ezt kapnia, és erre utaltál az imént. Én most úgy értettem, hogy te Jürgen 14-es módosítóját dicsérted, így értettem a tolmácsolásból. Akkor itt más számozásról van szó. Én Jürgen Klute 14-es módosítójáról beszéltem. Igen, értem, egy félreértésről van szó. Be is fejezem. Ezzel zárnám, hogy elmondom, hogy milyen dokumentumokat kell kinek kiosztani a triológusról és az árnyékjelentéstevői találkozóról. Erről még vitára van szükség, mert ezek a dokumentumok részben már szélesebb körben terjesztésre kerülnek. Csak egy példa egy tagállamból egy tervezetet kaptam kompromisszumokat illetően. Egy tagállamon keresztül, még azelőtt, mielőtt az elnyék jelentéstevőtől megkaptam volna ezt. Hát ezt figyelemre méltónak tartom. Tehát az a kérdés, hogy mit kinek kell kiosztani, nos azt hiszem, hogy erről a koordinátor ülés keretében még beszélnünk kell, de most röviden annyit mondanék, hogy köszönetet mondok a módosítókért, számunkra minden rendben van, és minden továbbit meg kell majd vitatnunk a jelentésnél, abban az esetben, hogyha azért kell az elnöknek átvenni a jelentést, mert senki nem vállalja a parlament irányvonalát teljes mértékben támogatjuk, és a következő árnyékjelentéstevői találkozó mindenképpen ott leszünk, és majd vitázunk erről. Köszönöm. Thank you very much. Um, just... Köszönjük. Csak hogy tisztázzunk amit A 14-es Jürgenféle módosítónak hét bekezdése van, és Ampol, ha jól értettem, ennek a második bekezdésére utalt. Ön pedig a négyes bekezdésről beszélt, vagy valamelyik másikról. Yeah, pardon, il y avait deux questions. Moi, effectivement... Két kérdés van itt. Én az imént, amikor szóltam, akkor a 11-es módosítóról beszéltem, a kettes bekezdésről, ahogyan ön mondta, de Sven barátunk pedig a dokumentumok közételéről beszélt arról, hogy minden képviselőnek meg kell kapnia ezt. Én csak a tárgyaló csapatról beszéltem. Yes, I mean, it, we, it, and then it says which shall be made available to the... Igen, a, a, amennyiben lehetséges a frakciók számára a rendelkezésre kell bocsájtani, ezt mondja tehát a szöveg. Szerintem erről én inkább nyitott, mint ezzel nyitott lennék az irány, mint hogy elzárkoznék, de hát erről most ne nyissunk nem vitelt. Ja, danke. Ich möchte... Köszönöm. Egészen röviden. Azt illetően, amit Sven mondott az imént, hogy kompromisszus javaslatokat kapott egy tagállamon keresztül, hát ez egy másik téma. A Financial Inclusion-ra hivatkoztam, lobbisták hívtak fel az irodámban, akik kompromisszumokat akartak elérni, nyomást gyakoroltak, és azt mondták, hogy itt a lobbistákhoz kijutottak kompromisszumos módosítók. A kollégák természetesen erre nem reagáltak, én ezt nagyon röviden lezártam, és azt az utasítást adtam, hogy semminek nem szabad kijutnia, amely nem jutott már korábban el a tárgyaló csoport tagjaihoz, vagy a képviselőkhoz. ez egy teljesen világos történet, de ez egy teljesen másik szint, talán erről is kellene még tárgyalnunk hogy köztünk konszenzus legyen. Azt hiszem, hogy a parlamenti képviselők azért vannak itt, mert megválasztották őket, és elsősorban nekik kell kidolgozniuk a kompromisszumokat. Nos, itt a négyes vagy ötös bekezdéshez visszatérve természetesen akarunk tárgyalni, és meg akarjuk erősíteni, hogy amit, meg, amiben megállapodtunk a tárgyalócsoporton belül, arról tájékoztatniuk kell a szakbizottságot. Tehát amiről a tárgyalócsoport tárgyalt a trialógus során, hogy mi ennek az eredménye vigyázni kell, hogy ez ne kerüljünk ki nagyon széles körbe, ez is világos, de a szakbizottság egészének ezt rendelkezésre kell bocsájtania, hiszen a szakbizottságnak erről döntenie kell. Ez az elmögött rejlő elképzelés, hogy hogyan biztosítjuk, hogy ez ne jusson kívülre ki, azt még át kell gondolnunk. Természetesen egy ez egy önkötelezettség lenne, vagy a képviselő kötelezettsége, hogy bizonyos anyagokat bizalmas módon kezeljen tekintettel a modern kommunikációs médiára, mint a Twitter és a Facebook, ez természetesen egy nehéz dolog, ez világos. Nos, ennyit ezzel a ponttal kapcsolatban, két-három másik észrevétel, a kompromisszumok, amiket Sharon javasolt, nos, ezeket jó magam is támogatni tudom ez a rész, amire Jean-Paul hivatkozott, ez az én módosítom, azt hiszem, hogy világosan szabályozni kell, hogy semleges vezetési funkció legyen. Sharon azt mondta, hogy ez egy brit deal, de ez nem mindenhol így zajlik. Ilyen szabályozások a konfliktusos esetekre vannak előírva, nem általános esetekre most az, hogy ilyen módon adni orientációkat, hogy mi elfogadható és mi nem, nos én e tekintetben azt kérném, hogy erőteljesebben, világosabban fogalmazzuk meg, hogy semleges funkció kell, hogy legyen ez. Pontosan akkor, amikor konfliktusokról van szó. Ez a 24 óra vagy 48 óra, én a 24 órát részesíteném előnyben, tehát a tárgyalási gyakoriság esetében a 48 órával nem jutnánk előrébb. A 24 óra az számomra megfelelő, hosszabb idő az nem kivitelezhető, a kétharmados többség túl nagynak tartom ezt, teljes mértékben egyetértek Sheronnal, ennek kivitelezhetőnek kell lennie, elegendő idő van arra, hogy az álláspontjainkat kialakítsuk, és azt hiszem, hogy ez egyszerű többséggel lehetséges kell, hogy legyen. Ennyi jut most eszembe. Még egy pont az a kérdés, hogy ezt nem kell feltétlenül megcsinálni, de Sharon, te is említetted ezt, a képviseleti szabályozás az elnökség esetében. Nem vagyok biztos abban, hogy észszerű azt kimondani, hogy itt szabályozásra van szükség, hogy, hogy ezt hogyan kell végrehajtani. Érthető, amit Sharon mondott, az alelnök számára is nehézkes ez, de én nem tudom, hogy ezt nem kellene nyitva hagynunk valaki a tárgyalócsoportból, talán ezt kellene mondanunk. Tehát nehézkesnek tartom, hogyha hirtelen bárki a csoportból betöltheti ezt a szerepet, vagy hogyha nincsenek szabályok. Talán valamilyen szabályozás még lehet létrehozni. Ennyit akartam mondani. Um, thank you very much. I've got... Köszönöm. Thomas Mann és Udo Bullmann. Következik. Gatieri kollega nem volt itt, talán Nódónak adom meg először a szót. Már így is túlfutottunk a rendelkezésre álló időnkön. Reméljük a tolmácsok türelme még kitart. Köszönöm, Sharon. Nálunk nem én vagyok a felelős ennek a dossziénak, de mivel itt vagyok, már állást foglalhatok ehhez az árnyékjelentéstevő nevében, ez nagyon gyorsan fog menni. Árnyékjelentéstevőnk egyetért a javasolt kompromisszumokkal, támogatja ezeket, és biztosan örül Jean-Paul Gozes dicséretének, ezt át fogom adni majd neki. Egyebekben azt hiszem, hogy számunkra minden rendben van. Thomas. Köszönöm, Sharon. Mivel nincs már sok idő, csak három rövid észrevétel. Az első pont, a 14-es módosító, itt tényleg az a probléma, itt az ötödik bekezdésben az írásbeli dokumentumok kiosztásáról és a nem hivatalos dokumentumok kiosztásáról van szó. Én is az átláthatóság támogatója vagyok, mint mindenki, de hogyha valakinek vezető feladata van, akkor ezt vállalnia is kell tudnia, tehát bizalomra van szükség, neki, önöknek ez a feladatuk mondjuk, és akkor észszerűen fogják kezelni ezeket a kérdéseket, és akkor ö, teljesíteniük kell a feladatukat. A második téma a 24 óra, én 48 óra ö, szerintem túl hosszú, egyetértek Lúte úrral, és még egy pont, ami nagyon fontos a képviseleti szabályozásnál, itt vannak az alelnökök, és ö, ez elegendő kell, hogy legyen. Tehát, hogyha ö, forgó elnökség van, akkor itt egyesek nagyon erősen összpontosíthatnak arra, hogy bizonyos eredményeket elérjenek. És ö, Vener Langen itt a kettő, kétharmados többség az bevettebb, mielőtt döntést hozunk, nagy többségre van szükség, de a kétharmados többség túl soknak tűnik számomra. Nem vagyok egyébként nagyon messze Werner Langentől, de ezt még át kell gondolni. Úgy tűnik, hogy a tolmácsok türelme lejár. Sven, csak nagyon röviden. Én amúgy is szeretném, hogy hangulú folyna az egész, még akkor is, hogyha ez rossz angol. De... Csak végül tényleg reagálva az előbb elmondottakra, szerintem az elvnek nagyon egyszerűnek kellene lennie, vagy teljesen belső dokumentumok vannak a Tomács csapatban, vagy teljesen nyilvánosak. A kettő között valamit elképzelni, azt nehéz. Depending on the respective people, it's some finance ministries, some supervisory actors, some lobbyists. It depends who is in the team